Guten Morgen, lieb... Jó, jó reggelt kívánok, kolléganők és kollégák! Üdvözlöm a jelenlévőket a Környezetvédelmi Bizottság ülésén. Ma délelőtt szavazunk elég sokat. Remélem, hogy mindenki elhozta a szavazókártyáját. Szükségünk lesz rá. Linda McEvan. Mielőtt elkezdjük, nem tudom, van-e felszólalási igény? Igen. Igen. Köszönöm szépen, elnök úr. Itt azt láttuk, hogy egy úgynevezett élelmiszer átláthatósági csoport lobbizott itt. Nem akarunk lobbycsoportokat a parlamentben. Szerintem írjunk egy levelet, hogy ne legyenek itt. Tehát a titkárságot megkérjük, hogy lobbycsoportokat ne engedjenek be, hogy ide a képviselők asztalára anyagokat tegyenek. A lobbycsoportoknak itt semmi valója nincsen. Én is így látom. Figyeljünk, a titkárság nem látott semmit, tehát ide besurrantak, akkor, amikor nem volt itt senki. Dagmar, köszönöm szépen. Ugyanezt szerettem volna mondani. Tehát itt mindenféle lobbycsoport ki és bejárt. A parlament eh, feladata az, hogy ezt megoldja nem szabad az, hogy sötétben, sunnyogva bejöjjenek ide a lobbycsoportok. A parlamentben egy új átláthatóságot, új viselkedési kódexet szeretnénk megvalósítani, és ehhez természetesen az is oda tartozik, hogy a külső világgal milyenek a kapcsolataink, és a lobbycsoportokhoz milyenek a kapcsolataink. Mostantól kezdve, elnök úr, aki így viselkedik, tehát az egész ipar, vegye tudomásul, hogy itt az Európai Parlamentben vannak szabályok, tehát gondoskodjunk róla, hogy megbánja azt, aki ide adatokat csempész be. Köszönöm szépen. Nem kaptam semmit, itt fönt nem volt semmit, de panaszt fogok tenni, tehát az elnökség számára úgy látszik nem volt üzenetük, de vettük az üzenetet, figyelni fogunk, valószínűleg eh, ez a dolog nagyon korán történt, mielőtt bárki bejött volna. Most áttérünk a napirend 8-as pontjára, ez pedig eh, bizonyos veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozása átdolgozott változatról van szó. Satu Hassi jelentkezett eh, az előadó nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, elnézést kérek. Evans a nevében, aki az előadó, de nem tud jelen lenni. Ezen pont alatt szeretném megemlíteni, hogy az átdolgozott változat lényege az, hogy megkönnyítse a jogalkotást az új rendelet érdekében. Az Európai Parlament már első olvasatában elfogadta az anyagot, mielőtt március 1-én hatályba lépett volna az anyag, azonban nem volt lehetséges az irányelvet megváltoztatni akkor. Éppen ezért a parlament és a tanács együttműködésében megállapodtunk abban, hogy a 2011. március 1 -e után született anyagokat úgy kell figyelembe venni, hogy nem módosítják a régi komitológiai eljárást, éppen ezért fontos most ezt az átdolgozott változatot elfogadni a ROX irányelvhez. Köszönöm. Köszönöm szépen. Egy szavazás van, csak elektronikusan szavazunk, tehát megnyitom a szavazást, ki támogatja, ki ellenzi, tehát megnyitom. Abstimmung ist beendet. Lezárom a szavazást. 56 igen, nulla nem szavazat, nincsen tartózkodás, egyhangulag elfogadtuk. Gratulálunk az előadónak. Akkor folytatjuk a 9-es ponttal. Itt is egy eh, átdolgozott változatról van szó, és pedig a hamisítódó gyógyszerek témakörében. Itt is csak egy szavazás van, még egyszer elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egyhangú volt ez is, 54-en támogatják, senki nem ellenzi, senki nem tartózkodik, elfogadtuk. Akkor most egy nagyobb szavazásra térünk át. Ez pedig a 2001 per 18 EK irányelvnek a tagállamok területükön történő GMO termesztés korlátozására, illetve megtiltására biztosított lehetőség tekintetében történő módosítása. Krisztina Martínez kéri először a szót. Parancsolja. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Utalnék arra, hogy egy másik képviselő felelős ezért az anyagért, ő nincsen itt, éppen ezért én foglalkozom vele. Nem volt elég idő, hogy a munkacsoport teljes munkát végezze. Mindig ki is jelentettük, hogy a szavazást el kellene halasztanunk, hiszen nem volt időnk. Hiszen ezt a dokumentumot még javítani kell, különben a tanácsban problémáink lesznek. Tehát problémáink lesznek. A tanácsban számos elképzelést ismét, megismételnek, jó sok mindent kell javítani, és pont az én frakcióm nem tud ilyen sürgősséggel kapkodva dolgozni. Köszönöm. Akkor most az előadó kap szót. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Elnök úr. Hölgyeim és uraim, most szavazni fogunk erről a szövegről, ami a bizottság javaslata azért, hogy több szabadságot adjon a tagállamoknak, hogy limitálhassák, csekkenthessék a GMO ültetvényeket a területeken, területükön. Köszönöm az egész csapatnak, a munkáját, az adminisztrációnak, a velem együttműködnek, és az árnyék jelentéstevőknek. Nagyon sokszor találkoztunk, hogy dolgozunk a szövegen. Külön hálás vagyok Gutierrez asszonynak, ő indította el ezt a munkát, nem volt könnyű számára, elmondta, hogy szeretett volna több időt hozzá esetleg nyolc nappal elhalaszhattuk volna hogy több időnk legyen az átgondolásra, de ez nem volt lehetséges 19-en, mert a második olvasatba került a fogyasztókkal kapcsolatos tájékoztatási anyag, úgyhogy éppen ezért a mai napra tűzzük ki a szavazást, hiszen nem tudtuk elhalasztani. Tudom, hogy ez nem tökéletes megoldás, de a világban semmi sem tökéletes. Kiegyensúlyozott ez a tervezet, egyik oldalon ott vannak a kívánságok, különböző aggodalmak, nem könnyű ezeket ötvözni, másrészt pedig a tanács vagy a bizottság aggodalmai is ott vannak, hiszen az a céljuk, hogy több szabadságuk legyen etéren a tagállamoknak. Mi viszont arra figyelünk, hogy legyen egy közösségi alap és közösségi értékelés, és szerintem a szöveg ezt lehetővé teszi. Második megjegyzésem, nagyobb jogbiztonságot kell nyújtani, ez volt a célunk, és a jogalapváltozás ehhez hozzájárul, tehát jobb jogbiztonság mindenki számára, de közben a belső piaci szabályokhoz ne nyúljunk hozzá. Harmadsorban úgy eljárni, hogy 2008. decemberi tanácsi következtetések, amelyek nagyon fontosak számunkra, valóságá váljanak. Ez a javaslat van előttünk, és még egyszer elmondom, hogy elismerésem azoknak, akik hosszú órákat szenteltek a kompromisszum keresésnek, és végül is ez sikerült nekik. Köszönöm. Akkor most megkezdjük a szavazást. Tehát kezdjük. Három azonos módosító van de Sabine Víz visszavonja, és így a 10-es, 12-es, 11-12-ről együtt szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elutasít. Akkor az egyes módosító kompromisszumos módosító mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Egy konszolidált indítvány következik a kettes mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. A hármas konszolidált indítvány mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. A négyes kompromisszum mellett. Ellen tartózkodás, elfogadtuk. Az ötös kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. A hatos kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. A hetes konszolidált indítvány mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk a 8-as konszolidált mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Akkor ezt megvizsgáljuk. Megnyitom a szavazást. 8-as. Tehát egy néppárti és egy szocialista túl sok. most már csak egy szocialistával van több a kelleténél. Zárom a szavazást. 31-27 ellenében elfogadtuk. Akkor én nincsen itt a szavazókártyám, tehát akkor kérném, szóban vegyék figyelembe. Támogattam. Itt csak az számít, amiről elektronikusan szavaztunk. Esetleg még keríthetsz egyet, gondolom van asszisztensed, 5 perc múlva itt a kártyád. Szerintem megéri. Jó. Akkor most áttérünk a 9-es kompromisszumos indítványra mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A tízes konszolidált indítvány mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. A 11-es konszolidált mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. A 12-es konszolidált mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. A 13-as kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. A 14-es konszolidált mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. A 15-ös konszolidált mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk a 17-es konszolidált mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Most áttérünk az egyes cikkekre. Ötvenötös módosító Bart Stas Auken Schlüter Rivázi mellett. Ellene? Tartózkodás elfogadtuk. 56-os módosító. Ellenőrizzük. 55-öst. A néppárt hárommal túllő a kelleténél, látom nagyon fontos nekik. Most rendben van. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Az 56-os módosító mellett. Ellene. Tartózkodás. Ugyanakkor a többség elfogadtuk. Tovább megyünk. A 62 kettessel mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Akkor áttérünk a hatodik oldalra. Akkor itt az Agri 9, nem szavazunk róla. Akkor a 84-es módosítóra térünk át a hatodik oldalon, egész lent. Tehát a 84-es módosító igen, nem szavazat, tartózkodás elutasítva. Áttérünk. Ja, wir haben viel gewonnen durch die Kompromissanträge. Seite 14. 14. oldal. Identische Anträge. Itt azonos módosítók, itt a 86, 87 és az Agri 12. Ki támogatja ezeket? Ki ellenzi? Ezt azért ellenőriznünk kell. Tegyük meg. Zárom a szavazást. Hát igen, ez nagyon szűk volt, de elutasítva. Következő oldal, és a 88-as módosító mellette ellene, tartózkodás elutasítva. A 89-es módosító mellett ellene, tartózkodás elutasítva. Tizenhetedik oldalra térünk át. 99 és az Agri 13-as azonos. Péter Lízel, elnézést, elnök úr, nem mindenkinek ugyanaz az anyaga. Tehát összezavar, hogyha az oldalt mondja, szerintem jobb, hogyha a módosító számát mondja. Köszönöm szépen, rendben van. Az én verziómban a 17. oldal, nem tudom, hogy az önén hanyadik. Tehát a 99-es módosító és az Agri 13-as módosító igen szavazat. Ki ellenzi? Tartózkodás. Elutasítottuk. Akkor. A százas módosítóra térünk át ki támogatja a százast, ki ellenzi, tartózkodás elutasítva. 101-es mellett, ellen, tartózkodás elutasítva. A 102-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 103-as mellett, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük. Zárom. Elutasítva. Manner kolléganő kártyája hiányzik, és nem sikerült ezt orvosolni. Akkor az Agri 14-esre térünk át. Ki támogatja az Agri 14-est? Ki ellenzi? Tartózkodás. Elutasítottuk. Akkor ezt ellenőrizzük, az Agri 14-es. az néppárt vegyen ki egy kártyát, mert túl sokan vannak. Elfogadtuk. De néhányan nem emelték fel a kezüket. Tehát a 108-as és a 109-es azonos kitámogatja. Ellene? Ezt ellenőriznünk kell. Már megint túl sok a néppárti. Lezárom a szavazást. Na hát ez nagyon szűk volt, de elutasítottuk. 110-es. Renate Zommer. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás elutasítva. 111-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Az Agri 17-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. Akkor most az Agri 7-esről szavazunk. Akkor mégsem a 112-es módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. 113-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 114-es mellett ellene, tartózkodás elutasítva. Az Agri 18-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. A 9-es módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Most áttérünk a preambulum bekezdésekre. 13-as módosító mellett ellene tartózkodás ellenőrizzük, 13-as módosítót ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Akkor folytatjuk. a 22-essel, a 2A preambulum bekezdés. Ki támogatja a 22-est? Ki ellenzi? Tartózkodás. Ezt ellenőriznünk kell. Akkor megnyitom a szavazást. Abstimmung beendet. Zárom a szavazást. Abgelehnt. Elutasítva. A 23-as módosító mellett. A 23-as mellett. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Folytatjuk. a 9A9 és pedig az 53-as módosítóban ki támogatja ezt, ki ellenzi, tartózkodás elutasítva. 54-es Winkels Paleckis mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. És a végére is értünk. Hát ez valami kiváló. Paradicsomi állapotok. Akkor először is a végszavazást ejtjük meg elektronikusan mellette. A néppárt megint egy emberrel túl sok. Lezárom a szavazást. 34-en mellette, 9-en ellene, 17-en tartózkodtak. Akkor most jön a második szavazás, és pedig eh, a jogalkotási állásfoglás tervezetről. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. 34 dafür. Tehát 34-en mellette, 10 ellen, 16-an tartózkodnak. Gratulálok az előadónak a sok munkáért, és még néhányan azért össze kell ülnünk megbeszélésre, mielőtt a plénumon szavazunk, de itt eh, mégis olyan témáról szavaztunk, amely sok embert érdekel. Köszönöm a titkárságnak is a munkát.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 So, dann kommen wir zur nächsten Abstimmung. Akkor rátérünk a következő szavazásra. 11-es napi rendi pont, a közös agrárpolitika jövője 2020-ig, az élelmezési, a természeti erőforrásokat érintő és a területi kihívások kezelése. A vélemény előadója Karin Kádenbach van néhány olyan módosító indítvány, amelyekről majd mondok valamit, ha odaérünk. Kezdjük tehát. Az első 11-es módosító, Krisza Klász és társai mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Elégedett mindenki? Elf fogadtuk. Snellhárt ki akart engem javítani, de végül is elégedett azzal, hogy elfogadtuk, és visszavonta a másik módosítóját. Egyes kompromisszumos indítvány mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következő hetes módosító Részenként szavazunk, első rész mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Másik rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Hm, ellenőrizzük. A második részről elektronikusan szavazunk. néppártnál egyre több a szavazat. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Kilences módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Következő 12-es mellette ellene Hát ezt ellenőriznünk kell, nem volt egyértelmű, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 14-es mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es részenként szavazunk első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Következő 13-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Következő a hármas konszolidált indítvány mellette. Ellene. Igen, tényleg itt a hármasnál részenként szavazunk, első rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Második részt ellenőrizzük a hitetlenek miatt. Néppártnál egyre több a szavazat. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következő 30-as Gaston Franco mellette ellene tartózkodás az SND-nél nem szólt senki, jó, elfogadtuk. 28-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 29-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 4-es konszolidált indítvány mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következő az 56-os Elena Oana Antonescu indítványa mellette. Szatú. A mi frakciónk azt gondolja, hogy az 51-es módosítónkat is el kellene fogadni. A hármas kompromisszum nem terjed ki erre a módosítóra, és a 45-ösre sem. Szerintünk egy hiba van a szavazó listán az 51-es és a 45-ös módosítókkal kapcsolatban. Miután a hármas konszolidált indítvány második részét elfogadtuk, szerintünk az 51-es okafogyottá válik, és ugyanez vonatkozik a 45-ösre is. Tehát az 56-ossal folytatjuk, Antonescu a mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 39 McEwan mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 40-es, Oreste Rossi mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 40-est, megnézzük. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 41-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 43-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 44-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 37-es mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 38-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következő az ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 47-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 54-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ez tulajdonképpen részenkénti szavazás volt. Miről is szavaztunk az első részről? Az 55-össel folytatjuk, tehát a következő 55-ös részenként szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Második rész mellette, a második részre nem kell szavaznunk. Jó. Akkor szavazunk, viszont a C6-os konszolidált indítványról, és Kádenbach azt mondja, visszavonja a támogatását, azért mégis persze szavazunk a C6-osról mellette. Ellene. Tartózkodás. Hm, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. néppártnál kettővel több szavazat. Most jó. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk a C6-ot. Akkor egyenként szavazunk a következőkről. 58-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 57-es mellette. Ellene tartózkodás, ellenőrizzük az 57-est. Lezárom. Elfogadtuk. 59-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 63-as részenként szavazunk első rész. Mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadtuk. Második rész, mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Következő 64-es, 65-ös egyformák mellette. ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következő 66-os. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás elutasítottuk. Következő a hetes kompromisszum mellette. Ellene? Tartózkodás elfogadtuk. 72-es a következő mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Következő 73-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 74-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 75-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 76-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 77-es, 78-as, 79-es, 80-as, 81-es egyformák mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Következő 82-es mellette. 82-esről hm, nem kell szavaznunk, igen, simmel, mert az előzőt elfogadtuk, jó. 84-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 86-os részenként szavazunk első rész mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 88-as mellette pillanat, még a 87-es először, 87-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 88-as mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. Nyolcas kompromisszum, nyolcas konszolidált módosító, ki támogatja. Itt is két részben kell szavaznunk, tehát első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 93-assal folytatjuk, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás. Hát ellenőrizzük, 93-ast ellenőrizzük. Elfogadtuk. 94-es mellette ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 106-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 107-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 108-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 95-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 98-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 100-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 99-es mellette, ...99-es, tehát mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk következőről nem kell szavazni. 109-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 97-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 101-es mellette Szatuhaszi szót kér. Igen, elnök úr, van egy szóbeli módosítom ehhez és a következő módosítóhoz is. Felolvasom a módosított változatot. Aggódik eh, az európai víztestek eh, ökológiai állapota miatt amelyek a fenntarthatósági kritériumokat sokszor nem teljesítik, például a Balti-tenger az egyik legszennyezettebb vize a Földnek, a mezőgazdaság az egyik legfontosabb szennyező forrás, és ez okozza a Balti-tengeri térségében a nitrifikációt. Tehát a következőt is felolvashatom, a következő szóbeli módosítót, a 102-essel kapcsolatban az lenne a szóbeli módosítom, hogy a ki szót töröljük az objectives szó előtt. Tehát a 102-esnél csak az objectives szó maradjon, ahelyett, hogy key objectives akkor hivatalosan is meg kell kérdeznem, ki ellenzi azt, hogy a 101-es szóbeli módosítót elfogadjuk. Van-e kifogás, ellenvetés? akkor az eredeti szavaz, szövegről szavazzunk. Ki ellenzi azt, hogy a 102-esnél a ki szót kivegyük a szövegből, nincs kifogás, akkor erről szavazhatunk. Tehát a 101-es Szatuaszi eredeti szövegéről szavazunk. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás elutasítottuk. 102-es első rész mellette. Köszönöm, ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 103-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 104-es részenként szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 105-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Akkor most rátérhetünk a végszavazásra. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 59 igen, se tartózkodás, se nem szavazat, egyhangulag elfogadtuk, gratulálok Karin Kadenbachnak, a Környezetvédelmi Bizottság eh, is eh, teljesen egyöntetűen tud fellépni az Agrival együtt. Ennél jobb már nem is lehetett volna a szavazás, mint az egyhangú szavazat. Rátérhetünk a 12-es napi rendi pontra a kiégett fűtőelemek és radioaktív hulladékok kezelése. A vélemény előadója Pavel Potts, és el is kezdhetjük a szavazást. Van három azonos, a 41-es, 42-es, 43-as módosító mellette, Ellenem tartózkodás elfogadtuk. 44-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 47-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 45-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 46-os mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 50-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 48-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 51-52-es egyforma mellette, ellene,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 60-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Egyes, ez egy nyelvi módosító, következő 61-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 62-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 64-es mellette, ellene, tartózkodás. A zöldeknél nem láttam senkinek a kezét fent, ellenőrizzük a 64-est. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 67-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következő 68-as. Itt van egy szóbeli módosító. Ki támogatja a 68-ast a szóbeli módosítóval? Ki ellenzi? tartózkodás ellenőrizzük, tehát 68-as nézzük meg. Egy néppárttal több, még mindig több egyel a néppárti szavazat. Néppárt, most jó. Lezárom a szavazást elutasítottuk, akkor szavazunk a szövegről a szóbeli módosító nélkül. Mellette ellene tartózkodás, hát ezt is kell ellenőriznünk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást nem változott semmi, elutasítottuk. Akkor folytatjuk a 69-essel mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 70-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 71-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 72-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 73-as mellette ellene tartózkodás ellenőrizik a 73-ast. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Csak a liberálisoknál a férfiak sose emelik fel a kezüket. Következő 74. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodást elfogadtuk. 75-ös mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 76-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 77-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetvennyolcas mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 79-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 80-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 81 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 82-es mellette, ellene,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 tartózkodás elfogadtuk. 94-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 95-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 96-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 97-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 90-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 91-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 99-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk százas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 101-es mellette, vagy ellenőrizzük a százast, jó? Akkor a százast megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 101-es mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 103-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 105-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 105-ös mellette, ellene. Ja, ez oka fogyott. 105-ösről nem kell szavaznunk. Ugye 103-ast elutasítottuk, akkor a 105-ösről mégis szavazunk, tehát 105-ös Szirpa Petikájnené. Mellette? Ellene? Elutasítottuk. Jó, ellenőrizzük. Lezárom. Elutasítottuk. Száz négyes mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 102-esről nem szavazunk, következő a 4-es mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 106-os mellette. Ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 107-es mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 108-as mellette. Ellene, tartózkodás elfogadtuk. 109-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 110-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 111 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 112 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 113 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 114 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 115 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 116-117 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 118 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 119 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most jön a preambulum hetes mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 8-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 9-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 10-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 11-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 13-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 14 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 19-es mellette, ellene, tartózkodás, hát ellenőrizzük a 19-est. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 21-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 20-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 18-as mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 22-es mellette ellene, tartózkodás, elutasítottuk 23-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 24-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 26-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 27-es mellette, ellene,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 35-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 37-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 36-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 38-as mellette, 36-ost ellenőrizzük, jó. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 38-asnál tartunk, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 39 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 40-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 6-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Jó, a hatost ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Egyértelmű volt. Akkor már is szavazhatunk elektronikusan, végszavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 29 igen, 12 nem, 17 tartózkodás. Gratulálok Pavel Pocnak, a vélemény készítőjének. Köszönöm a munkát. Akkor most áttérünk a következő pontra a napi rendünkön. Information der ez pedig a fogyasztók tájékoztatása az élelmiszerekről. A szavazást erről elhalasztottuk, és pedig jövő hétre. De van alkalom, hogy erről a nagyon átfogó témáról eszmét cseréljünk. A ma délőtti időnket kihasználhatjuk Yes, colleagues, we move on with the agenda and I give the floor to the rapporteur. Én is mindenkit üdvözlök, átveszem most az elnöki teendőket. Köszönöm szépen. Jó lenne, hogyha kollégák is leülnének, kedves kollégák. Ja, liebe Kolleginnen und Kedves kolléganők és kollégák, a élelmiszerek eh, jelöléséről történő szavazást jövő hétre halasztottuk, megpróbáltuk erre a hétre hozni a szavazást, de a titkársággal problémák akadtak, és számunkra is problémák jelentkeztek, hiszen a fordítások csak nagyon lassan érkeznek. Körülbelül 400 módosítót nyújtottak be, és az utolsó fordítások csak tegnapra készültek el, hogyha információim helyesek. Még nem tisztázott az a kérdés, hogy mely módosító felel meg az előírásoknak, nagyon egyértelmű szabályok vannak, nagyon egyértelműek a szabályok a második olvasat esetében például. Nem megengedhető, hogy a azok a képviselők is módosítót nyújtsanak be, akik az illetékes bizottságnak nem tagjai, ilyen módosítókat is benyújtottak. És olyan dolgokhoz már nem lehet módosítót benyújtani, amiket elutasítottak első olvasatban. Tehát most még vizsgáljuk a módosítók jogszerűségét. A legutóbbi vitán is említettem már a leglényegesebb problémás pontokat, amelyek a második olvasatban is szerepet játszhatnak. Most ismét elmondom, hiszen ma több kolléga van jelen, mint a legutóbbi megbeszélésen. Az első probléma a csomagolás első szembeötlő oldalán lévő jelölés és az eredet megjelölés az élelmiszerek esetében. Ami az első oldalon történő jelölést illeti, a következő problémánk, tehát hogyha elől jelölünk, akkor legyen ott a 100 g vagy 100 ml vonatkozó kalóriatartalom, utána pedig négy eh, anyag, amelyet a termék tartalmaz. Tehát ez a cukor, a só, a zsír és a zsírtartalmú savak. A bizottság ezt elutasította azzal, hogy nem lehet az első oldalt definiálni. Hiszen vannak olyan termékek, amelyek esetében egyenrangúak a csomagolás oldalai. Éppen ezért javasoltunk az első oldalra egy fogalom meghatározást, és itt kell az energiatartalmat jelölni, ehhez néhányan módosítót nyújtottak be az első olvasat után, miután eh, azt javasolták, hogy többfajta alkotó anyagot is itt jelöljenek. El tudom képzelni, hogy kompromisszum lesz. Egy további probléma az, hogy óriási lobby tevékenység van az első oldalon történő jelölésre, és pedig az adag jelölését tekintve. Van egy lobby tevékenység amelyet ilyen agresszív formájában még nem tapasztaltam, amit én tisztességtelennek is tartok. Tudom, hogy számos kollégát megkeresnek a lobbizók, igazából szerintem ezt már nem fogadhatjuk el. Semmi kifogásom az ellen, hogy az adagra vonatkozó adatokat is megadják a első oldalon, a fő oldalon, de mindenképpen legyen ott a 100 grammos vagy a 100 milliliteres energiatartalom is. Ebben meg is állapodtunk első olvasatban. Az adag problémája ugyanaz maradt, hogy az adag mennyisége nem meghatározott. Így a gyártók saját maguk gondolnak ki egy adagot, főleg olyan termékeknél, amelyek jó sok kalóriát tartalmaznak, és akkor így egy adagban szinte alig van kalória, tehát még fogyaszt is. Tehát miért ne lehessen ott az adag kalóriatartalma, legyen ott önkéntes alapon, legyen hátul. De elő legyen az, hogy 100 g-ban hány kalória van. Egy másik nagy probléma az eredet megjelölés. Itt eh, nagyon sok módosító érkezett, és az egész eléggé kaotikus lett. Még mindig megpróbálom ezeket rendszerezni, de szeretném kihangsúlyozni, hogy nagyon sok ágazati szabály létezik már az eredet megjelölésre, tehát például a friss zöldséggyümölcs, hal esetében, ez a tej esetében is így van, tehát egy ágazati megoldás jobb lenne, mint a jelenlegi információs rendeletben egy eredet megjelölésre vonatkozó kötelezettség. Szerintem ez a dolog természetéből fakadóan jobb lenne. A miniszterek tanácsa azt javasolja, hogy kötelező módon a disznóhúst, a juhúst és a kecskehúst, illetve a baromfihúst is jelöljék hogy honnan származik. Szerintem itt nyilvánvaló félreértés is van. Természetesen a jövőben is legyen lehetséges bármilyen termék számára alkalmazni az eredet megjelölést önkéntes alapon. Ez a régióra is vonatkozhat. Ez csak akkor nem engedélyezett, amennyiben félrevezetheti a fogyasztót. Tehát, hogyha egy önkéntes eredet megjelölés alapján a fogyasztóban az az érzet keletkezik, hogy máshonnan jön a termék, mint, hogyha, mint ahonnan tényleg jön. Ez nem lehet. Döntés született, hogy a fő alkotó elemeket is jelölni kellene, hogy honnan jönnek. A miniszterek tanácsa ezt elutasítja, hiszen azt mondják, hogy nem lehetséges, hiszen az egyes alkotó elemek hetente, naponta változhatnak a végtermékben. Értető ez az érvelés. A fogyasztó számára miért lényeges, hogyha egy vállalat egy feldolgozott termék részére mondjuk 20 lehetséges eredetet jelöl meg, ahol megveszi ezeket az alkotó részeket. A világ piacon vásárolják a cégek az alapanyagokat, és nagyon fontos az, hogy milyen alapanyag, milyen minőségen, milyen áron kapható a világpiacon, ez pedig naponta, hetente változhat. Ez a leglényegesebb probléma itt az eredet megjelölésben, és ez a minisztertanács álláspontja. Hogy itt kompromisszumot érjünk el nagyon nehéznek tűnik számomra. Ahol viszont elérhetünk egy kompromisszumot, az az olvashatóság. Ezt már az első olvasatban is megállapítottuk, ugyanazt akarjuk minnyáján, de még különböző vélemények vannak. Itt a kötelező betű méretről. A miniszteri tanács 1,2 mm-es kis X méretet javasol, ettől nem lehetne eltérni, de vannak olyan javaslatok, hogy ezt még kisebbre vegyük. Azt támogatnám, hogy az olvashatóság álljon az előtérben, tehát hogy 1,2 mm-es legyen a betű, különben túl kicsi. A nagyon kis csomagolások esetében 0,9 mm-re is át lehet térni. Ezen kívül még vannak olyan módosítók is, amelyek ugyanúgy ugyanazt akarják, de más szakaszokba kerültek, de szerintem itt is sikerül kompromisszumot elérnünk. Ide tartoznának például a mikrovállalkozások. Tejszen kolléganő is benyújtott egy módosítót ehhez, de én is javasoltam ezt. Második olvasatra. Ugyanazt akarjuk, de más szakaszoknál, de valószínűleg meg fogunk állapodni, hogy eh, hol van ennek a legjobb helye. Egy utolsó probléma, amelyről még szólnék, és ezt el is mondanám, hogy miért probléma. Első olvasatban már megállapodtunk abban, hogy az élelmiszer imitátumokat jelöljük, és pedig olvashaton. Tehát az analóg sajtot. Létezik az analóg sajt, amely nem igazi sajt, hanem növényi zsiradékból készült, tehát ilyen pótsajt. Ezt jelezni kell. Nagyon lényeges ez a fogyasztó számára. Azonban a miniszterek tanácsa azt mondja, hogy álljunk meg, hogyha elől az szerepel, hogy ez nem sajt, hanem ez pótsajt, akkor ne hívják sajtnak, ne viselhesse ezt a nevet. Hiszen csak is a sajt, az igazi sajt viselhetni a sajt nevet. Akkor javasoltuk, hogy kerüljön rá, hogy utánzat, azonban ez sem egyértelmű, vita is volt erről a tanács munkacsoportjában, és látjuk a veszélyt, és érthető is, hogy egy gyártó azt állítja, hogy ó, kérem, a termékem nem utánzat, hanem innovatív termék, nem sajtot utánoz, hanem más. Éppen ezért a miniszterek tanácsa nem az utánzat, az imitátum szót javasolja. Szerintem érthető. És itt közös megoldást kell találnunk úgy, hogy ne alkalmazzuk az utánzat kifejezést, hiszen eh, ezzel visszaélhetnek majd a gyártók. El tudom képzelni, hogy megállapodhatunk. Most ennyit szerettem volna bevezetésképpen szólni, de utalnék rá, hogy holnapra meghívtam az árnyék előadókat, hogy eh, ezekről a témákról még beszéljünk. Remélem, hogy eh, addig megfelelő kompromisszumos megfogalmazásokat is kapunk. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig átadom az árnyék előadóknak az út. Vilma az első. Köszönöm, és köszönöm Renátának a munkáját. Olyan sokszor lefolytattuk már ezt a vitát, szinte mindenki tudja, hogy ki mit fog mondani, hogy nincs szinte értelme erről vitázni, de azért mégiscsak vitázzunk. Biztosni kell, hogy a második olvasatra a parlament világos követelményekkel álljon elő egy sor kérdésben. Nagyon sok mindenről kellene beszélnünk, de vannak fő kérdések, például a csomagolás eleje és az információ, kalória, zsír, telített, telítetlen zsírok, só, sokszor nem lehet megmondani, hogy melyik az eleje a csomagnak, hallottuk, de szerintem ez nonsens, és az előadó helyén valóan módosítással élt, ami meghatározza, mi az eleje a csomagolásnak. Szerintem így a fogyasztó gyorsan beazonosítja, hogy mi van a termékben, anélkül, hogy sokat kelljen keresnie a kívánt információt, ami pedig a különböző betegségeket illeti, szívbetegségek, diabetes, stb. szükséges információkat meg lehet adni. A fogyasztó, a parlament kéri ezt az információt, de nincs erről kompromisszum. Ami a származási ország címkézést illeti, már szó volt arról, hogy ezt kívánja a tanács, főként a, fű, a hústermékekről, ezen kívül a öt éven belül a tejtermékekre is rá kívánják tenni a származási országot, de a hús esetében szerintem nem kellene várni a feldolgozott hústermékekkel még öt évet a jelöléssel. Szendvics mondjuk az RK-ba készült, de közben Tájföldből érkezett a Tájföldről érkezett a hús, ez félrevezető. Lehet pontosítani. Van, aki azt mondja, hogy a fogyasztó majd boldogul, és szerintem joguk van a fogyasztóknak ahhoz, hogy ezt megtudják. Ami pedig a, az átcsomaga, a különböző csomagoló anyagokat illeti, ez Alzheimer korhoz és medőséghez vezethet, stb. a telített zsírcsavak, és hogyha két különböző gyártó gyártja ugyanazt a terméket, akkor az egyik ráírja, hogy telített sírsavak vannak benne, a másik azt írja, hogy a másik pedig nem jelöli, tehát ez félrevezető a fogyasztó számára hogyha be akarják tiltatni a telített zsírsavakat, ezt Dániába megtették, készen állnak arra, hogy ezt megvitassuk, de az önkéntes címkézése a telített zsírsavaknak szerintem ez nagyon is félrevezető, ezzel nem értek egyet. Ami a fogyasztók tájékoztatását illeti, tudni kell, hogy mit szeretnének igazából a fogyasztók, hiszen ez van itt a az egész joganyag központjában és a közegészségügyi szempontok. Könnyen meg kell tudni érteni a címkézés, legyen a címke őszinte, ne legyen félrevezető, és könnyen tudjon választani ennek alapján a fogyasztó. Vannak kompromisszumok, és ezekről szerettem volna szólni főként. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig a többi árnyék jelentéstevő még nem jelent meg, hogyha a vita végéig megjelennek, akkor szót kapnak, de különben folytatjuk a hozzászólási listát. Köszönöm szépen, elnök úr! Szólnék valamit az összes módosítóról, még mindig nagyon sok módosító van, 402 a második olvasatra itt a bizottságban ez nagyon sok. Nem vagyok biztos benne, hogy ehhez megfelelő kompromisszumokat tudunk-e találni, de azért pontosan megnézzük. Vilmot asszony már itt néhány pontot nagyon világosan előadott, most a saját módosítóimról szólnék. Ez az elsősorban a származási ország jelölése az első olvasatban is felmerült, ez elfogadtuk a módosítókat, és most nagyon sok különböző módosítót nyújtottak be megint. Meg vagyok győződve, hogy az arról szóló információ, hogy honnan származik egy termék, vagy hogy a termék fő alkotó része pontosan, hogy Ezen kívül azt is szerettem volna elmondani, hogy nincs, nincs tolmácsolás? Nincs angol tolmácsolás? Van valami probléma a tolmácsolással? Tehát nem tudom, hogy a tanács mit fog mondani. Ezt majd az egyeztető eljárásban látjuk, de biztos vagyok benne, hogy lesz egyeztető eljárás. Nem tudom elképzelni, hogy második olvasatban meg tudjunk állapodni hiszen a módosítók szempontjából és az előadók szempontjából kizártnak tartom. De hogyha a gyártókra gondolunk, nagyon fontos a gyártók szempontja is. Tehát eh, ez eh, elvárható a gyártóktól? Teljesíteni tudják az elvárásokat a gyártók? Ha felteszek ezt a kérdést, eh, biztos vagyok benne, hogy jó kompromisszumot tudunk elérni. Néha nagyon egyszerű az eredet megjelölés. Nem csak a tej termékeknél, hanem a hústermékeknél, és nem csak a marhahúsnál. Nagyon egyszerű az eredetet jelölni. Más termékeknél, amelyekben van egy fő alkotó rész, szerintem ezt azért lehet jelölni. És pedig kötelezően. Nem hinném, hogy túl sok olyan cég van, amely 20 vagy több országgal szerződést kötött. Igen, el tudom képzelni. Vegyünk egy német példát. Vannak olyan gyártók, például egy édesség gyártó, amely mandulát vásárol sok országból. Lehet, hogy négy-öt országból, azért nem harmincból. Ahogy a hajnál már ezt megoldottuk, megoldhatjuk ezt a mandulánál is. Én azt szeretném, hogy az ipar észrevegye, hogy fontos a fogyasztó számára a jelölés, és hogy egy picit fáradozzon. Ami engem zavar, az az, hogy nem látjuk ezt a fáradozást. Hogyha kompromisszumot akarunk, akkor látnunk kell az ipar erőfeszítését is. Ugyanez vonatkozik például az adagokra vonatkozó kalória mennyiségnél. Mindig úgy észleltem, hogy a gyártó saját maga szabjon meg egy adagot, illetve annak a méretét. Tehát ha most ez legyen egy evőkanál, csésze, vagy bármi, ez bármi lehet. Nem, nem elfogadható, vagy egy szelet. Elvárom a fogyasztók érdekében, hiszen szeretnék tudni, szeretnék tudni, hogy mi az, hogy adag. Tehát szeretnék tudni, hogy mennyi a cukor benne, mennyi a zsír, tehát nem kényszeríthető a fogyasztó arra, hogy megszámolja a gumicukrot, a műzlit mérlegekbe, vagy pedig valamilyen ennivalót evőkanalakkal rakjon a mérlegre. Tehát nem várható el a fogyasztótól, hogy mielőtt fogyaszt, bonyolult számításoknak vesse magát alá. Ez számomra nem is kérdés, hogy, hogy ez így nem működhet. Az, hogy az adagot hogyan választják ki, az egy dolog. Ez lehet egy önkéntes jelölés visszatérnék most a 392-es módosítomra Kramer úrral. Egy nyújtottam be, és meg Evan asszony is említette, hogy vannak olyan ipari lobby csoportok, amelyek az asztalainkra raknak ilyen szóróanyagot. Sokan nem voltak itt, amikor ez megtörtént, de az Európai Parlament elnökségénél van egy új munkacsoport, és megnehezíti a parlament történő bejutásokat. Szerintem nem volt ez túl jó elképzelés. Tehát szerintem, akik ezt csinálták, remélhetőleg büntetést kapnak. De a fogyasztók ezt nem fogják nekik megköszönni. Első olvasatban volt egy módosító, Zomerasszony nyújtotta be, és pedig az élelmiszerek színezésére vonatkozott ez. A módosító azt irányozza elő, hogy az élelmiszereket a mellékletben fel kell sorolni, a hetes melléklet B részében, és pedig a 15A9-esben, és csak kis gyümölcs, zöldség és ehető növények kivonatával lehet festeni az élelmiszereket, természetesen koncentrált formában és ezt élelmiszer színezésnek nevezik. Senki sem fog meglepni, hogy az élelmiszer színezés lehetséges mondjuk répa, cékla, spenót segítségével. És nyilvánvalóan más spenóttal színezni egy ételt, mint valamilyen vegyszerrel. Miért kedvezzünk egy élelmiszer festéket gyártó vegyüzemnek azzal szemben, amely természetes anyaggal színez. Semmi oka ezt a vegyi üzemet támogatni. Majd, majd a verseny megmutatja, nem kell támogatni, meg kell mutatni, hogy a fogyasztó mit szeret, a természetes szint vagy a vegyszert az élelmiszeren. Azért nyújtottam be ezt a módosítót, és Szomerasszony nem ismételte meg, de remélem támogatja a második olvasatban is. Közösen nyújtottuk be, mert meg vagyok győződve arról, hogy nagyon lényeges szempontot képvisel ez, és az élelmiszer színezése mindenképpen megemlítendő, hiszen eh, itt nem kereskedelmi színezőanyagokról van szó, és ezeket feltétlenül meg kell említeni. Ezekre a módosítókra korlátozottan most tudom, hogy vannak mások, de nagyon fontosak ezek a módosítók legalább személyesen számomra, hiszen eh, itt látom a kompromisszum nehéz oldalait. Hostet, asszony. Köszönöm. Három dologról szeretnék gyorsan szólni. Először is a láthatóságról, ami a minimális méretet illeti a címkéken. Nem kell bármit rá kényszeríteni a az érdekeltekre. Az első olvasatban nagyon felelősen járt el a parlament, mert törölte a minimális méretet, de sajnos a tanács ezt nem akarta. Frederik Risz kollégámmal módosításokkal éltünk azért, hogy limitáljuk ezt a méretet azért, hogy a legkisebb csomagolásokat ne büntessük, mert tudjuk, hogy ennek semmi hozzáadott értéke nincs a fogyasztó számára. Felesleges és veszélyes szerintem minimális betűméretet előírni bizonyos termékek esetén, például a kis babák, kisgyermekeknek szánt termékek esetén, hiszen erre külön joganyag van. És én ezt ki is mondtam a 171-es módosításban. Itt megvan annak a veszélye, hogy olyan termék keletkezik, amelyet nem fognak elfogyasztani, és nem megfelelő higiéniai körülmények között fogják tárolni, vagy túl sokáig, és ez az erre érzékeny lakosság számára kockázat veszély lehet. Ami a származást, származási helyet illeti, a fogyasztó szeretne erről tájékoztatást kapni néhány módosítással éltem, előírja a kötelező jelölését a származásnak bizonyos összetevők esetén, amikor a minőség eléri az 50%-ot. Fontos tájékoztatni a fogyasztót a primér összetevőkről egy-egy élelmiszer esetén, hiszen ezek a az élelmiszerrel szorosan összefüggnek, és magasabb, mint 50%-ot kell, hogy elérjenek egy, egy termékben. Másik a só esete. Szerintem ez fontos, mert a legfontosabb összetevők eredete igen fontos a fogyasztó számára. A másik a nátrium kérdése. A 282-es módosítást két kollégámmal együtt terjesztettük elő, és egy harmadik kollega is a nátriummal kapcsolatosan módosításokkal élt. Ez néhány összetevőben benne van, például a joghurt és a tej esetében a fogyasztónak tudnia kell, hogy mennyi nátrium tartalma van az élelmiszernek, és a gyártónak is ezt tisztázni kell, sőt, ki kell egészíteni a sóval kapcsolatos információkat. Ezt szerettem volna elmondani, köszönöm szépen. Thank you, and now... Köszönöm. Köszönöm, rövid leszek, és csak négy pontot kommentálnék. Az eredet megjelöléssel kezdeném és csatlakoznék Rót Bérent asszonyhoz. Nagyon tiszteletre méltó szándéknak tartom, hogy a fogyasztókat teljes körűen és intenzíven tájékoztassuk arról a termékről, amelyet megvesznek és elfogyasztanak. De az a véleményem, hogy a tanács megközelítése helyes. Hiszen azt mondta, hogy hatástanulmány nélkül nem lehetséges. Ruth Bérent asszony is szólt arról, hogy a gyártóktól is teljesíthető feltételeket kell elvárni. Tehát például a ketchup esetében, vagy a joghurt esetében. Nem csak arról van szó, hogy 20 országból jön a tej vagy a paradicsom. Hogyha kompromisszumot szeretnénk, akkor el kell gondolkoznunk azon, hogy az eredet megjelölés mennyire kötelező. Én is vállalkozó vagyok, el kell mondanom, hogy igazából ez költségkérdés. Hogy máról holnapra a ketchup flakonon megváltoztassuk a címkét. Tehát, hogy meddig megyünk el a jelölésben, figyelembe kell venni, hogy ez mennyibe kerül. Tehát itt két terméket választottam ki, tehát nagyon pontosnak kell lennünk, ne öntsük ki a fürdővízzel együtt a gyereket. Én támogatom azt, hogy a feldolgozott termékek esetében, vagy eh, ahol eh, egy bizonyos alapanyag 50%-kal nagyobb arányban jelen van, legalábbis hatástanulmányt kellene készíteni. Természetesen vannak termékek, ahol a gyártó érdekelt abban, hogy ráírja, hogy milyen régióból származik egy termék, mondjuk. Tehát a Spreewaldból származó uborka, spréerdei uborka legyen is rajta, hogy az a spré erdőiből származik. De akkor tényleg jöjjön onnan az uborka. De ez a tanácsálláspontjában is így van, ezt pedig támogatjuk. Itt van egy eh, igazából eh, elméleti vita a alapanyagok jelöléséről. Itt nagyon lényeges az, hogy hogyan viszonyulunk a kérdéshez. Fontos az, hogy a törvényben határozzuk meg, hogy hova írjuk be ezt. Nagyon könnyű egy terméket levenni a polcról, és hátul megnézni, hogy mi van rajta. Hogyha a termék csomagolás ezt máshogy nem engedi meg de szerintem ne folytassunk itt ideológiai vitát arról, hogy minden elől legyen, vagy hátul legyen. Szerintem minden látható módon legyen rajta. Egy harmadik megjegyzésem, itt eh, erről a három éve zajló vitáról az lenne, hogy parlamentként eh, mindig gondoljunk a belső piacra. Szorgalmazom azt, hogy eh, ragaszkodjunk ahhoz az elképzeléshez, hogy a nemzeti külön szabályok a mi szabályunk mellett ne engedjenek meg nemzeti különutat. Belső piacról beszélünk, minimális harmonizációról beszélünk. Ha most a tagállamok még elkezdenek külön szabályozni a mi európai szabályunk mellett, akkor áttekinthetetlen lesz a helyzet. És főleg a kis vállalatokra vonatkozik ez. Nagyon sok kisvállalat van az élelmiszeriparban, amelynek nincsen lobbia, nagyon nehezen jutnak be a piacra, hogyha a mi szabályaink mellett még külön nemzeti szabályok is lesznek. Ruth Bérent asszony már mindent elmondott itt a színezésről, engem meghívnak néha gyártói szövetségek is, mára is van egy példám, tehát így ne! mint ahogy ezt ma csinálta a csoport, Igazából az egész szándékot lehúzza. Tehát, hogy ide jöjjenek, és a szavazás előtt brosúrákat nem szavaztunk, de egy 400 módosítóról van szó. És hogy ide eljönnek és szétosztanak egy ilyen papírt, ez egy, hagymanyom, úgyhogy úgy, pofátlanság. De ettől eltekintve hamis állítások szerepelnek a papíron hiszen azt állítja, hogy a módosító módosítása azt jelenti, hogy bármivel lehet színezni, ami növényi, függetlenül attól, hogy megvizsgálták volna hatását. Ez szemtelenség. Igazából arról beszéltünk, hogy jelezzék azt, hogy mivel színeztek egy élelmiszert. Ez itt eléggé merész állítás, itt ez, hogy mondjam, komolytalan a köbön. Hiszen az egész szándékunkat ássa alá. De gondolom, hogy ezt itt nem kell önöknek részletesebben magyaráznom. Szép nem. Dziękuję bardzo. E, wszystkim nam zależy na tym, żeby informacja dla konsumentów e, była bardzo... A leglényegesebb szempont az, hogy pontos információt adjunk a fogyasztóknak, hogy senki nem gondolhatja azt, hogy majd a lobbik komolyan befolyásolhatják a munkánkat. És a módosító indítványokra nem szabad, hogy a lobbisták befolyást gyakoroljanak. Különböző értékelések, vélemények alapján nyújtottam be én is módosító indítványokat, és mielőtt a szemünkre hányák azt, hogy a lobistáknak akarunk eleget tenni, azért szögezzük le, hogy tudományos intézetek véleményére hagyatkozhatunk. Szeretnék a származási ország kérdéséhez hozzászólni. Nem értek egyet azokkal a kollégákkal, akik azt mondják, hogy akár érthetetlen információt is el kell fogadnunk a nem feldolgozott termékekkel kapcsolatban. Fontosnak tartom azt, hogy legyen megfelelő tájékoztatást a fő összetevőről, aminek az aránya meghaladja az 50%-ot az adott termékben hogy most Latin Amerikából érkezik -e egy termék, mondjuk hús, és akkor nem tudom ezt, nem kapok tájékoztatást arról, hogy honnan származik ez a hús, vagy hogyha mondjuk génmódosított termékről beszélünk, vagy esetleg olyan termékről, ami az EU-n kívülről érkezik, hogy egy példát mondjak erre, vásároltam nemrég fokhagymát egy spanyol cég forgalmazta, és kétféle fokhagymát forgalmazott ez a cég. Az egyik állítólag spanyol volt, a másik viszont kínai. Ezért is nagyon fontos az olvashatóság, hogy ezt akkor a fogyasztó azonnal megtudja. Nagyon lényeges a betű méret is, hogy olvashatóak legyenek az adatok fontosnak tartom azt is, hogy mi a hátterem, milyen színű például a csomagolás, amire ráírunk valamit, hiszen ez is nagyon befolyásolhatja az olvashatóságot. Itt mindenkelőtt az olvashatóságot kell kiemelni, E, hiszen az emberek ugye nem nagyítóval a zsebükben mennek vásárolni, és sokszor tényleg elolvashatatlan, a e, legfontosabb e, adatok is elolvashatatlanok, nem annyira betűméret kicsinsége miatt, hanem azért, mert olyan a színkombináció a háttér, hogy emiatt nem lehet elolvasni az adatokat. Az energiaértékre rátérve, hogyha valaki vásárol egy csomagolt terméket, akkor eh, szerintem az én környezetemben nagyon kevesen eh, számolják át eh, mondjuk adagra a 100 grammot, én ismerek olyan idős embereket, akik például zsírszegény diétát kell, hogy kövessenek, ezért számukra az a fontos, hogy összesen mennyi zsírt fogyaszthatnak, ez a kezelésük szempontjából is fontos, azután a cukorbetegek számára különösen fontos, hogy tisztában legyenek azzal, milyen mennyiségeket fogyasztanak. Az adag kérdése, tehát nagyon fontos kérdés, de hát ki számolgat itt, ki tudja ezt annyira pontosan kiszámolni és meghatározni hogyha mondjuk az el, a csomagolás elején látszik az, hogy 100 g ennyi kalóriát tartalmaz, és mondjuk, hogy összesen az a csomag 125 grammot, grammos, akkor már senki nem fogja tulajdonképpen ezt átszámolgatni, és ezért tulajdonképpen hamis ez az információ, amit feltüntetünk a csomagolás elején. Én a gyakorlat alapján mindig azt mondom, hogy ez az átszámítgatás nem jó, hiszen annyit kell megvennünk, amennyi elengedhetően szükséges. Két megjegyzésem lenne, az egyik a származásra, az eredetre vonatkozik. Ez a fogyasztókat érdekli, és ez nagyon sok információval szolgáltat ez számunkra az adott termékről, egy egyszerű módon és ezt az információt más módon nem is kaphatják meg. Néhány esetben szenvedélyesen érdeklődnek az emberek a származási hely iránt. Ezt tiszteletben kell tartanunk, a fogyasztóknak ezt a hozzáállását, a szavazóinknak, a választópolgároknak ezt az érdeklődését. És jó, egyetértek, hogy itt talán hatásvizsgálatra szükség lehet, de fontosabb ennél a fogyasztó. A fogyasztó áll az első helyen, és a gyártó a második helyre kerül ebben az esetben. Hiszen végül is eh, a fogyasztók eh, számára állítunk elő termékeket, és nem fordítva. A második észrevételem egy olyan módosítóval függ össze, amelyről szavaztunk a preambulumban, az első olvasatban. A multiplex mozikban kapunk némi élelmiszerekre vonatkozó tájékoztatást az ott helyben értékesített termékekről, itt e, olyan élelmiszerekről van szó, amelyeknek a tápértéke negatív, vagy inkább talán nulla, de viszont 500 ezer kalóriát is tartalmaznak és sok millió fiatal megy moziba, és eszi a pattogatott kukoricát, amin nem olvashat el semmilyen információt, arra vonatkozóan ez mennyi kalóriát tartalmaz, semmi, semmi, nem jelzi a számára azt, hogy mit is csinál, mennyi kalóriát fogyaszt ezzel és olyan időszakban, amikor már szinte járványszerű méreteket ölt a kövérség, a túl, az elhízás az Európai Unió nagyon sok országában, azt hiszem ez egy nagyon fontos módosító indítvány. E, és ez e, befolyásolhatná a fogyasztók magatartását. Ennek a segítségével jó, itt a visszatérő mozi példára, hogyha az emberek ugye moziban mennek, akkor e, nagyon sokszor esz, vesz, megveszik ezt a patolatot, kukoricát, egyebet, és aztán sötétben eszik meg, eh, már benne a teremben. És ezek kalóriabombák tele vannak telítetlen eh, zsírokkal és cukorral. Erről beszélünk, a popcorn, a patogatott kukorica, eh, ezt eszik ott. Ez semmi, semmi más nincs, csak keményítő, cukor és, és telített zsírsavak. És ezt eszik a fiatalok millió, sok millió fiatal, akinek eh, semmilyen információ nincs arról, nem tudja, hogy mit eszik, és eh, nincsenek ott velük a szüleik. Nagyon sokan kamaszkorúak, vagy 20 eh, éves fiatalok, ugye jellemzően ők mennek ilyen multiplex mozikba. Ezért ez is nagyon fontos kérdés. És talán így a jellemző nehézséget leküzdhetjük és megszavazhatjuk ezt a módosítót. Köszönöm szépen, Rossi úr. Köszönöm, elnök úr. Tudomásul veszük azt a tényt, hogy az előadó bizonyos pontokban eleget tett kéréseinknek, de még vannak olyan pontok, amelyekkel még mindig nem értünk egyet. Például az energia tartalom 100 grammonként jelölése, ez abszurd, mert nagyon sok termék magas kalória tartalmú, például az olaj esetében csak a kis mennyiség energiatartalmát alkalmazzák, például egy leveses kanál, az nem 100 g, 100 g az 900 kalória, viszont a szokásos egy evőkanál sokkal kevesebb mennyiség, és hogyha így jelölnek, akkor félrevezetik a fogyasztót. Úgyhogy vagy 100 grammot, vagy dózist, porciót, adagot kell írni, tehát két jelölés kell, mert különben nevetséges a helyzet. Ami pedig az eredet megjelölést illeti, ez legyen rajta a terméken mert mindig a fogyasztó érdekeit védjük, és ha azt mondjuk, hogy a lobby bizonyos magatartása hazug, éppen ezért tudnia kell a fogyasztónak, hogy mit fogyaszt, mit eszik, honnan jön a termék, honnan jön valamelyik összetevő. Meg kell mondani, hogy honnan jön a termék, miért félünk ettől, hogyha a fogyasztók érdekében akarunk dolgozni, akkor meg kell nekik mondani, hogy honnan származik a termék, hiszen ezt tudni akarják, és joguk is van hozzá. El kell mondjam, hogy megelégedésemre szolgál a 40-es és a 77-es módosítás, mert itt a tévedésre okot adó jelzéseket kikerüljük. Ami pedig a cukrot illeti, a diétás cukrot, az lehet veszélyesebb, vagy kevésbé veszélyes, mint a szalámi, amelyben sok só van, stb. Miért kell hangsúlyt helyezni arra, hogy a sajt veszélyes, mikor van más termék, ami sokkal veszélyesebb. Logikusan nem eszünk egy kiló sajtot, de ha egy kiló petrezselymet fogyasztunk el, akkor az ember rosszul érzi magát, vagy pedig, ha egy kiló babérlevelet fogyasztunk, ez is hasonló. Egy kiló sajt mondjuk kevésbé veszélyes, mint egy kiló petrezselyen, mert hogyha egy kiló sajtot elfogyasztunk, az rosszul érezzük magunkat utána, de nem halunk bele. Ami a többi kérdést illeti a jelölés helyét, angolul a duty free-ban bizonyos, csak, bizonyos dolgokat csak angolul jeleznek. Nem tudom, hogy miért nem tudják a gyártók több nyelven is megadni a jelzést. El kellene mondani, hogy angolul is adják meg a jelzést, de az, hogy a termelő franciául, olaszul vagy németül nem jelölheti az összetevőket, ezt nem értem. 32-es módosítás a 23. oldal, de lehet, hogy nem mindig egyeznek az oldalak. Itt is van egy furcsa dolog, megtiltjuk a zsír és cukor csökkentés jelölését, hogyha közben a kalóriát nem csökkentették. Ez abszurd dolog, a zöld kollégák jól tájékozottak erről, hogyha rostokat teszek az ételbe cukor és só helyett, rostokat, amelyeknek nagy a kalória értékük, de a szervezet nem szívja fel őket, akkor ez nem kárt okoz a szervezetnek, hanem jót tesz. És közben a cukrot és a zsírt csökkentik, miért nem lehet ezt jelölni? Ha sikerül rostokkal helyettesíteni a cukrot és a zsírt, akkor ugyanannyi kalóriát tartalmaz az étel, de közben nincs joga a jártónak ahhoz, hogy ezt elmondja. Ez fura dolog az olvashatóság és a számszerű jelölések. Ha valami hamis, ha valamit módosítani kell, akkor újra szavazni kell a szövegről a parlamentben. Ez nem jó. A számszerűsített jelzések, ezek technikai jellegű kérdések, és a bizottságnak kell ezeket kiavítani, a megfelelő módszereket kiválasztani. Ha valami rossz, akkor javítsák, és aztán kerüljön ez vissza a <clears throat> parlamenthez. 67-es módosítás, 38. oldal. Itt is a kalóriajelzésről van szó, ami kapcsolódik egy közi, közepes magasságú méretű és középkorú nő beviteli szükségleteihez alkalmazkodik ez a jelzés, de itt a nők és a férfiak között különbség van, hogyha standard minősítést választunk, vannak akik 100 kilósak, vannak akik 60 kilósak, úgyhogy legyen átlagérték, átlag korú férfi és nő, ott aztán kettővel lehet osztani, és akkor megkapjuk a középértéket. Tudjuk, hogy a kalóriafogyasztás különbség 50 és 500 között lehet, és itt közben hozzávetőleges értékkel érünk, és ez azt jelenti, hogy az emberiség második felét megtévesztjük az előadó magyarázza meg nekem, hogy itt a mély levesek, vagy pedig vegyes halból készült levesek esetén mi is a helyzet, mondjuk egy bújjabesz, vagy pedig egy zöldségleves esetén hogyan lehet megadni a lejáratot, hiszen ilyenkor mindig más időpontban fogyaszt fagyasztják le például a halakat, hiszen ha különböző halak vannak, különböző időpontban halászták őket, és ezeket különböző időpontokban fagyasztják le. De közben, hogyha itt különböző dátumok lennének a jelzése, mondjuk 18 dátum, akkor megbolondítanánk a fogyasztót. Az elméleti lejárat azt jelenti, hogy 18 leárati dátum lenne, hiszen ott van a krumpli, a répa, a hal esete, és ilyenkor egy egész szótárt kellene átadni a fogyasztónak, tudnia kellene egy könyvbe összegyűjtve, hogy a különböző összetevők mikor járnak le az ételben másik módosítási indítvány a csomagolás dátuma, például a szeretekre vágott szalámi esetében a csomagolás hamarabb történt, mint mielőtt a pulcra került a termék, tehát itt is a dátum félrevezető lett. Utolsó megjegyzésem, a nagy élelmiszerláncok, amelyek más cégekkel termeltetnek, de a saját nevüket vagy márkájukat teszik rá a termékre. Itt kötelező az igazi előállítót jelezni, hiszen nem a záruházlánc termelte, csoszta, létre a terméket, hanem egy másik előállító, és ezt jelezni kellene. Köszönöm. Ha élelmiszerekről van szó, nagyon érzékenyen reagálunk, de azért azt is tudjuk, hogy a pénztárca is meghatározó, és sokszor az olcsó terméket keresik a fogyasztók. Kompromisszumra kell törekednünk, de itt több száz módosító kapcsán még nem látszik ez a közeledésre való törekvés. Két pont különösen fontos számomra, ezekre szeretnék most koncentrálni. Az egyik az eredet megjelölés. A mezőgazdaságban dolgozom, az Eiffelben van egy nagy eh, tehenészet. Eh, Belgiumon és eh, Hollandián keresztül szállítják a tejet. Nagyon fontos a jelölés. Mi európaiak vagyunk, és nagyon jó, hogy ez így van európai a hozzáállásunk. Jelenleg, tehát tagállam vagy régió szerinti eredet megjelölés szerintem lehetetlen. Nagyon nagy reklám előnyhöz jutnak vállalatok ebből a szempontból, hogyha a fogyasztó mindenképpen akarja tudni az eredetet, akkor szerintem ezt végül is rá lehet írni. Európában, a gazdaságokban ez már működik, vannak regionális termékek, amelyeket ről az emberek tudják, hogy az ilyen is megveszik. A ketchup esetében, hogyha az nem szerepel, hogy mondjuk Spanyolországból vagy Csilléből származó paradicsomból állítják elő, akkor mondjuk nem veszem meg azt a kecsapot, ha feltétlenül tudni akarom, hogy honnan származik a paradicsom. Az élelmiszeriparnak nagyon nagy a verseny előnye eh, származik ugyanis az eredet megjelölésből, hogyha a fogyasztó tényleg tudni akarja az eredetet, és eh, nyilván az élelmiszeripar vállalatok ezt ki is akarják majd használni, ezt a versenyelőnyt, ezért arra kérem a kollégákat, hogy ezt ne tekintsék egy ilyen key pointnak, majd a szavazás során ne legyen ez ilyen kulcsfontosságú dolog. Az élelmiszer utánzatok jelöléséről Renate Zomer több mindent mondott, itt fantázia, nevek is szerepelhetnek, de az imitátumot, az innovatív termékkel nagyon könnyű összekeverni, pedig hát teljesen más egy imitátum, mint egy innovatív termék. Ezért én nagyon fontosnak tartanám, hogy nevén nevezzük a gyereket, és mondjuk meg, hogy ez mit helyettesített, helyettesítene ez az, ez az utánzat. A világháború utáni időben volt pótkávé, mert ugye nem lehetett rendes kávét venni, de az emberek ezt felfogták, tudták, hogy mi az, hogy pótkávé, és hogy a pót sajtnak hívnánk esetleg ezt a sajtimitátumot, azt is megértenék az emberekkel. Most azért nem küzdenék, hogy a csomagolás elején vagy hátán legyenek az információk. Fontos az olvashatóság. Mindenki ugye kézbe veszi általában a terméket, amit meg akar venni, és tudjuk már, hogy a, sokszor a fontos információ apró betűvel szerepel, és esetleg hátul meg is fordíthatjuk a terméket, tehát ezért, hogy minden elől szerepeljen, ezért én nem küzdenék vehemensen. A lényeg az, hogy jó eredmény szülessen. Köszönöm. Köszönöm, Ajuzó asszony. Köszönöm, elnök úr. Először is Szobner asszony munkáját szeretném megdicsérni, mert igen, összetett ez a jelentés. Szinte mindennel egyetértek, amit mondott, de azért gyorsan néhány árnyalatti kérdésre rátérnék például a címkézés. Ami fontos, az az egységes piac. Nem szabad nemzeti szabályokat engedélyezni, olyanokat, amelyek az egységes piac ellenébe mennek. Ez alapvető a kis és nagy vállalkozások és a fogyasztók számára. És ami a címkézést illeti, meg kell találni az egyensúlyt, a fogyasztó joga és a túlságosan súlyos bürokrácia között a vállalkozások részéről, mert végül is a címkézés díját a fogyasztónak kell megfizetnie. Nem mindegy, hogy egy literes csomagról van szó, vagy egy 10 cm-es kocka alakú csomagolásról. Fontos a friss termékek, hús, hal és csomagolt termékek esetén a szeretett megjelölés, ez legyen fakultatív, hiszen ez hozadott érték. Azok, akik hozadott értéket akarnak még a termékükhöz nyújtani, jelölhetik a termék eredetét. Az EU-n belül az élelmiszer szabályozás igen kimerítő és fontos, aprólékos a termék, ami az EU-ból érkezik, az már hozadott értékkel rendelkezik. Mire van itt szükség? Széles tájékoztatásra, vagyis Jelezni kell, hogy az EU termékek igen minőségi termékek, a harmadik országból jövő termékek viszont nem tartják tiszteletbe az EU előírásokat, és versenyt jelenenek a mi termékeinknek, amelyek esetleg többe kerülnek nálunk. Az információk legyenek önkéntesek, és ezt meg is teszik, mert ez plusz értéket ad a termékük számára. Köszönöm, Záborszka asszony. Köszönöm, elnök úr. Engedje meg, hogy néhány megjegyzést tegyek, bár a vita már jó ideje folyik, de meggyőződésem, hogy a mi célunk az, hogy pontos, jó információkat adjunk a fogyasztóknak, és védjük az egészségüket. De nem csak a fogyasztókról van szó, ott van még a gyártó, nem kell őket károsítani azzal, hogy túl szigorú rendeleteket írunk elő nekik, túlzó rendeleteket, és ez sokszor negatív hatást tesz a fogyasztóra. A felelős szabályzás főként a kis és, vagy a túlzó szabályozás főként a kis és közepes vállalkozásokat sújthatja. Meg kell nézni azt is, hogy a porció adag mit jelent, hogyan definiáljuk. Szerintem ez mindig rajta kell, hogy legyen a csomagoláson a másik. A porció az adag jelzése segíti a fogyasztót abban, hogy racionálisan táplálkozzon ha csak 5 g-ra vagy 100 ml-re van kivetítve az összetevő, akkor ez félre vezet, mert sokszor sokkal kevesebbet fogyaszt valaki, például a tiktak vagy a rágógumi esetében kevesebb, mint 5 g-ot figyelzt valaki. Másik az 5 g 100 ml jelzés ezt a csomagolás elején vagy a csomagolás hátulján kell jelezni, és így a fogyasztó számára az összehasonlítás mindig lehetséges, de még szeretném hozzátenni, hogy a módosításomban 302-es kompromisszumot javasoltam e témában. Köszönöm. Ms. asszony. Köszönöm, én is rövid leszek, hiszen már egy hosszú vita végén járunk. A vita során megvédtünk álláspontjainkat, különböző álláspontokat, közben igen komplex problémákra próbálunk megoldást találni. Úgy gondolom, hogy a mi sarkcsillagunk a fogyasztó érdeke kell, hogy legyen, az kell, hogy vezéreljen bennünket, és ez bizony nehéz, súlyos feladat. Néhány szót szólnék a kérdésről, és szeretnék visszatérni a private labor-re, magán címkézésre, magánmárkára. Ez eh, benne volt az első olvasatban, aztán kimaradt. Szerintem ez érdekli a fogyasztót, hiszen szeretné tudni, hogy ki az igazi termelő, előállító, akkor azt is megtudhatja, hogy változott-e az a termék, és rögtön azonnal rájön erre, nem csak akkor, amikor hazatér, és rádöbben arra, hogy valamihez már hozzászokott, és most itt egy új termékről van szó, ami pedig a konzerváló anyagokat illeti. Itt nem kérünk adatokat, ami pedig a mélyhűtést illeti, ez az egyik leghatékonyabb technika arra, hogy az élelmiszerek megőrizzék tulajdonságaikat. Nem kellene pluszköltségekkel terhelni az élelmiszerláncot, amely már nagyon sok garanciával szolgál. Annál is inkább, hogy a hűtési láncot is ellenőrizni akarjuk, de szerintem ez felesleges. A hűtési dátumok, vagy mélyhűtési dátumok különbözőek lehetnek, eltérőek, mire a polcra kerülnek, és ez diszkrimináció lenne, hogyha ezt az adatot kérnénk, pedig ez a típusú konzerválás egyszerűbb, mint a többi, ami pedig az olvashatóságot illeti. Ez alapvető, vagyis az, hogy olvasható legyen a címke, nem elég csak annyit mondani, hogy mekkora betűkkel kell ezt jelezni, hanem más adatokat is figyelembe kell venni. végül is a tanácssal kompromisszumra jutottunk. És van még egy utolsó megjegyzésem, ami fontos nekem. Ez még nem elég világos. 100 g vagy porció adag legyen. A 100 g fontos az összehasonlításhoz. Én is úgy hasonlítom össze a különböző termékeket, hogy 100 g-ra kivetítve milyenek az adatok, de ha tudni akarom, hogy mit eszem, akkor azt is kell tudni, hogy egy porció, egy adag mennyi kalóriát tartalmaz. Mert a csomagolt termékek esetén a legtöbb esetben adagokat jelölnek, hogyha a crackert eszem, akkor tudni akarom, hogyha egy teljes csomagot megeszem, vagy ha egy kis csokoládé darabot eszem, azt is tudni akarom, hogy mennyi kalóriát fogyasztom. Ha viszont tisztát készítek, akkor ezt lemérem, 80 g személyenként, de közben ugye nincs nálam mindig mérleg, a 100 g az összehasonlítási alap. Tudom, hogy voltak tanulmányok, az Európai Tanács az élelmiszerekkel kapcsolatos információkról készített tanulmányokat, melyek szerint a fogyasztó kalóriaértéket, a kalóriaértéket porció szerint és nem 100 g-ra kivetítve szeretné látna. A 100 g-ra kivetített kalóriaérték az nagyon jó, de még jobb, hogyha adagról, porcióról beszélünk, mert az a kalóriát jelöli. Nagyon sok esetben az adag már előre csomagolt, mint például a kekszek, négy van csomagonként, akkor tudni akarom, hogy mennyit eszem, például hány kalóriát egy reggel. A cracker esetén lemérjük a terméket, azt mondom, hogy csak kettőt eszem, vagy kettőt nem, az előre csomagolt termékeknél az egész termékre vonatkozóan kell jelölést adni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy folytatjuk azt, amit már Vilmot asszony mondott, tehát legyen például az alkohol esetében is eredet megjelölés, és ezt a parlament jobban tudja, mint a tanács. Tehát ez egy nagyon fontos eszköz, ugyanúgy, mint az állatok esetében, hogy tudnunk kell, hogy honnan származik, hol eh, történt a vágás, hogyan szállították. Tehát eh, itt már háromszor is eh, alkalmaztuk ezt a módszert. Tehát ezen kívül még az alkoholra térnek vissza. Itt eh, vizsgálatot eh, tartott a tanács. Úgy gondolom, hogy egy nagyon nagy része az európai fogyasztóknak totálisan eh, ismeretek nélkül van abban a tekintetben, hogy mennyi kalóriát tartalmaz az alkohol, és milyen káros. Tehát sokkal többet, mint a cukor. Tehát az alkoholban sokkal több például a kalória, mint az üdítőitalban. Tehát nem tudom, hogy miért kell itt az alkoholnak kivételt képviselnie, tehát szerintem a tanácsálláspontját kellene itt is elfogadnunk. Néhány kisebb módosító, és a Vilmot és a többiek nyújtották be ezeket. Egyet szeretnék kiemelni, a 152-est. Tehát itt a félrevezető jelölésre utalnék. Nem szabadna olyan adatokat rakni a csomagolásra, amelyek félrevezethetnek. Tehát például van Svédországban egy olyan sütemény, amelyet úgy írtetnek, hogy áfonyás, és nem is tartalmaz áfonyát. Az én országomban pedig azt mondja az élelmiszerügyi hatóság, hogy ez így rendben van. Tehát igazából egy gram áfonya nincs ebbe az áfonyás süteményben, de a hatóság azt mondja, hogy attól az még lehet áfonyás sütemény. És itt a 152 pedig megakadályozná ezt. Itt van néhány olyan dolog, ami nagyon fontos. Tehát, hogy például ráírjuk, hogy vegetáriánus vagy vegánus egy táplálék. Ez például lényeges lehet a közbeszerzésnél is. Itt a tojás is szerepel. Az első olvasatban szavaztunk erről. Tehát 2012-től eh, tilos lesz eh, bizonyos eh, ketrecben a tojás termelés. Tehát nagyon fontos az, hogy a fogyasztó ne tudja ezt megkerülni úgy, hogy az importált ketrecben előállított tojást vásárolja. Köszönöm. Köszönöm a bizottság képviselőjének, matutakis úrnak adom át most a szót. Köszönöm. Passionate to uh, listen to the uh, discussion. We uh, somehow uh, share the view. Tehát akkor most elkezdeném mondani a dolgokat. That we have uh, here a Először Dagmar Roth Bérent asszonyra utalnék. Nagyon sok módosítóról szólt. Reméljük, hogy lehetséges lesz az alapvető kérdésekre koncentrálni majd, hogy kompromisszumot érhessünk el a második olvasatban. És természetesen a bizottság azon fáradozik majd, hogy kompromisszumokat érjünk el, amennyiben lehetséges. Úgy gondolom, hogy néhány kérdés alapvetően fontosnak bizonyult most. Úgy tűnik, hogy eh, a tiszteletre méltó tagok többségét ezek a kérdések érintik. Ezek között Például a csomagolás címkézése ilyen. A bizottság támogatta az erendendő első olvasatban meglévő módosítókat a parlament részéről. Tehát, hogy a csomagolás elején öt alkotó részt, illetve elemet említsenek. Kicsit csalódottak voltunk, hogy a tanács nem szívelte meg ezt a javaslatot, és nem követték a bizottság javaslatát sem, amely elnyerte a parlament támogatását. Elmondtuk, hogy támogatunk bármely olyan álláspontot, amely ebben a tekintetben a parlamenttől származik. Tehát, hogy a csomagolás elején szerepeljenek ezek az információk. A, az eredet megjelölés, származási hely tekintetében voltak véleménykülönbségek, ez nyilvánvaló volt. Az ezek mögött rejlő érvek mindkét oldalon érthetők. Számos fogyasztó szeretné tudni az eredetet, és pedig a címkéről, de néhány esetben nehéz. ezt a gyártók részéről betartani. Úgy gondoljuk, hogy a tanács álláspontja olyan jellegű, amelyet nehéz visszautosítani, és meg kell szívelni a parlamentnek is. Ezt a álláspontot a kompromisszum érdekében. Nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy felismerték annak a szükségét, hogy illetve mi is nagyon örülünk annak, hogy az előadó is azt javasolja, hogy támogatja majd a parlament álláspontját, illetve a tanács álláspontját. Elnök úr, itt most abba is hagyom. Ezek a leglényegesebb témák, amelyekről szó volt. Köszönöm. Igen. Visszadom az előadónak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Már jó sokat tárgyaltunk erről a témáról, de azért még van vita igény. Klassz kollégámhoz csatlakoznék. A második olvasat előtt állunk, és mindenkinek el kell gondolkodnia azon, hogy akar-e kompromisszumot, vagy nem. Tehát nem lehet csak az, hogy mindig az ellenkező oldalhoz alkalmazkodjunk. Mindkét oldalnak kompromisszumkésznek kell lennie, és főleg holnap, hogyha az árnyék előadókkal tárgyalunk, akkor kellene nagyobb rugalmasság. Most időbeli sorrend benne, szeretnék reagálni. Glenis Wilmot azt mondta, hogy a transz zsírokat is jelölnie kell, semmi esetre nem mondana le erről. A transzsírok nekem igazából mindegy. Ez egy technikai probléma, hiszen a természetes és a mesterséges transzsírokat nem tudjuk egymástól megkülönböztetni. Számos termék esetében vannak olyan termékek, amelyek természetesen tartalmaznak transzsírokat, és így a transzsírok esetében itt negatív jelölés kellene, tehát például a tej és a tejtermékeknél. Akarjuk ezt? Esetleg a fogyasztót óvni akarjuk attól, hogy transzsír savak vannak a tejben? A tejben teljesen természetes, hogy jelen vannak ezek. Igazából ez az egyetlen probléma. Tehát hogy a mesterséges és a természetes transzsírsavakat nem tudjuk egymástól megkülönböztetni. Igazából a transzsírsavakat nem lehet megtiltani. Nem tartom ezt realisztikusnak. Nem lehet a transzsír savakat megtiltani, hiszen benne vannak a termékben. De természetesen erről még vitázhatunk, hiszen szerintem emiatt nem kell még egyeztetnünk az óriási mennyiségű módosítókhoz hozzáfűzném, hogy előadóként nagyon sok módosítót nyújtottam be én is. Ez azzal függ össze, hogy a miniszterek tanácsa számos részletre nem figyelt. Sok kolléga pedig további módosítókat nyújtott be. Az első olvasat alapján, ez helyén való így. Az elmúlt vita során ezt figyelembe is vettük. Ezen kívül a jelentésemhez még 30 módosítót nyújtottam be én is, melyek mind technikai jellegűek. Az árnyék előadók vegyék ezt figyelembe, hiszen ismét arról van szó, hogy eh, a Lisszaboni szerződés által képviselt új helyzethez alkalmazom, és a jogi szolgálat figyelmeztetett arra, hogy ilyen formában változtassak meg dolgokat. Tartalmi változások ezekben a módosítókban nincsenek, csupán technikai jellegűek. Az eredet megjelölésről sokan szóltak, sokan elmondták, hogy nem fontos a fogyasztó számára ez. Minden beszélgetésből ezt szűröm le. Én is nagyon sok emberrel tárgyalok, de el kell mondanom azt is, hogy nem tudjuk, hogy egész Európában, minden tagállamban fontos-e ez a fogyasztóknak. Kevés vizsgálat van kevés tagállamból az eredet megjelölés témájához, illetve hogy fontos-e a származás a fogyasztó számára. Inkább az mutatkozott meg, hogy nem fontos a fogyasztó számára. Lehet, hogy ez attól függ, hogy mely országban folytatták a vizsgálatokat. De tényleg úgy tűnik, hogy sok kolléga tényleg azt hiszi, hogy néhány országban fontos a fogyasztónak, illetve fontosabb a fogyasztónak a származás, mint más országokban. Németország esetében elmondhatom, hogy a fogyasztók többségének nem fontos a száramat, sokan inkább a pénztárcája vastagsága dönt a vásárlásnál. De elképzelhető, hogy más országban eh, fontos. Mindenképpen érvényes, tudományos háttérismeretek lenne szükség. Mindenkinek eh, saját személyes tapasztalatai vannak. Sokat hallanak a fogyasztó védelmi szervezetektől, de nem tudjuk, hogy a fogyasztóknak tényleg fontos-e az eredet. Matsudakis úr a bizottság részéről helyesen utalt arra, mint néhány kolléga és kolléga, hogy az eredet megjelölés problematikus jel lehet a ráfordítások tekintetében, a bürokrácia tekintetében. Nyilván a kis és középvállalatok számára ez gondot jelenthet. Utalnék arra, hogy az élelmiszer szektor 80%-a KKV-kből áll. Éppen ezért figyelembe kell ezt is vennünk. Mindig erre is gondolnunk kell, hiszen a fogyasztó fizeti a többletráfordítást. A fogyasztó fizeti meg azt, hogy a címkén rajta lesz az eredet megjelölés. Tehát nem a vállalat veszi át a költségeket. Ezeket a dolgokat mindig figyelembe kell vennünk, mielőtt megoldást érünk el. Személyesen semmi kifogásom a származási hely megérülése ellen, de legyen megvalósítható, legyen megfizethető. Éppen ezért úgy vélem, hogy erről még folytatnunk kell a vitát, esetleg a miniszter is. Az adagok mérete. Van egy javaslat, ez az én javaslatom eredetileg, hogy fixáljuk, határozzuk meg az adagokat. Mondhatjuk azt, hogy egy evőkanál, teáskanál, csésze vagy szelet. De szeletet csak is akkor nevezhetünk adagnak, hogyha már levágásra került. Ki, hiszen különféle vastagok, vastagságúak lehetnek mondjuk a kenyérszeletek vagy a sajtszeletek akkor pedig egy evőkanál sem más, vagy illetve nem ugyanolyan méretű, nem ugyanolyan méretű egy csésze. Nem olyan egyszerű az, hogy mi az, hogy adag. De az adag meghatározása, és erről is vitáztunk már, azzal az előnnyel járna, hogy egy olyan adagról van szó, amit el tud képzelni a fogyasztó. Tehát, hogyha megadjuk a grammot, akkor ezt a fogyasztó nem tudja elképzelni. Mi az, hogy 25 gramm chips? ez egy teletányér, egy gyerekmarok, ezért javasoltuk, hogy az adag méretét meg kellene határozni, és pedig a bizottságnak. Együtt működve az összes érintettel. Az érintettekhez tartoznak a fogyasztóvédelmi szervezetek is. Ez pedig egy nagyon nehéz dolog, de valahogy meg kell oldani. Akkor dolgozhatunk az adaggal is. Már elmondtam az elején, hogy semmi kifogásom az adag ellen. De figyelnünk kell arra, hogy igazából ne lehessen szépíteni az anyagok energiatartalmát a túl aprócska adagok segítségével. Azt is hallottuk, hogy a 100 g-os energiatartalom mindenképpen szerepeljen a címkén, ezt így is döntöttük el, tanács is ezt javasolja, és a táblázatban is javasoljuk ezt, ez pedig a termék csomagolásának a hátulján legyen. Itt szerepelhet az adag érték is. Adag igen vagy nem, nagyon erősen összefügg a lobby tevékenységgel, nagyon erőteljes lobby tevékenység zajlik. Azt akarják, hogy a csomagolás elején ne csak a 100 grammos, hanem a adag energiatartalma is rajta legyen. Ehhez különféle vélemények léteznek, de a 100 grammos információ legyen az elején. A hátoldalon meg bőven ráfér. Színezés, élelmiszer színezés. Az első olvasatban saját magam javasoltam ezt a módosítót. Itt mindenképpen tisztázandó a helyzet és fel is írtam a saját listámra, amelyen átmegyünk holnap az árnyék előadókkal. A mai ülésen kaptunk egy élelmiszer átláthatósági szövetségtől egy brosúrát, ez ilyen NGO szagú dolog, de szégyenletesnek tartom, és szerintem nem az, és ezt a lobbizást nem szabadna megengedni. Nagyon helyes, hogy a kollégák is protestáltak. Nem tartottam helyesnek az első olvasat előtt sem. Az élelmiszerek színezésénél is ellenérdekek szerepelnek a gazdaság részéről. De holnap erről is szót ejthetünk, hiszen ez is félrevezethető lehet. Hiszen, hogyha csak is élelmiszerrel színezek, akkor esetleg e- azt az érzetet kelthetem, hogy gyümölcs, részecskék is belekerülnek, de a rendelet hetes cikke szerintem ezt megfelelően tisztázza. Az olvashatóság, a betűméret, és így tovább. Azt szeretnénk, hogy olvashatóak legyenek az adatok, nem csak a betűmérettel akarjuk ezt elérni, hanem például, hogy a háttér és a betű színe egymástól eltérő legyen. Itt egyéb szempontok is figyelembe kerülnek. Ez volt az első olvasatból is a javaslatom. Helyes és kompromisszumot is hozunk majd ki belőle. Itt az olvashatósághoz még sok minden számít, tehát a betűk egymáshoz mért távolsága, és így tovább. Javaslatunk az, hogy a bizottság kötelező érvényű szabályokat alkosson. Abban a tekintetben, hogy mi minősül olvashatónak. És úgy gondolom, hogy ez a legjobb megoldás. Mindig azon a véleményen voltam, hogy a betűméret szabályzása annyira technikai jellegű, hogy szerintem mi ezt a parlamentben itt nem is dönthetjük el. Szakértőket kell megbíznunk, ez már meg is történt. Éppen ezért gondolom, hogy a tanács javaslatát kellene megszívelnünk. Van itt egy olyan javaslat, hogy a kis csomagolás esetében kisebb legyen a betűméret, és a, és a mikrocsomagolások meg itt kivételt képeznek, hiszen ezen nem fér rá a csomagolásra a szükséges adatmennyiség. Grosztett kolléganőnek üzenem, hogy a különleges élelmiszerek jelölése, például a bébi étel jelölése más jogszabályokban található meg, szerintem maradjon is így. Szerintem ez magától értetődő, nem hinném, hogy ez mm, probléma lenne. Grossz tett, eh, kolléganő még a nátriumot is megemlítette. A nátriumot lehessen megadni külön, hiszen véleményem szerint tehát tudományosan csak úgy korrekt, hogy nátriumot adunk meg, és nem sót. De első olvasatban a só tartalmat akartuk megjelenni, hiszen a fogyasztó az, hogy só jobban érti. De hogy az össznátrium tartalmat megadjuk, vagy pedig a természetes forrásból származó nátriumot, ezt is korrektnek tartom, hiszen ez a termék természetéről is információt ad, a só csak 40%-ban nátrium. És van például a nátrium glutamát is, ahol a nátrium előfordulhat. Éppen ezért az össznátrium tartalmat kellene jelölni. De a minisztertanács ezt annyira még nem akarja belátni. Hogy tekintettel kell lennünk a belső piacra. Igaz, ezt Kramer kolléga mondta, én is ezt a nézetet képviselem. Ne engedjük meg a tagállamoknak, hogy nagyvonalú külön szabályokat alkossanak az élelmiszerjelölés érdekében, főleg a KKV-k számára ez megoldhatatlan akadályt jelentene. Azonban szerintem ezt az első olvasatban már el is utasítottuk. vámmentes termékek, rosszi kolléga említette ezeket, tehát a nyelvi jelölés legyen lehetséges. Elnézést. A vámmentes üzletekben eh, árul dolgokat angolul jelöljék. Erről szavaznunk kell. A többség dönt. Tehát tényleg nemzetközi repülőtereken van ennek értelme? Tehát ott nincs sok értelme, hogy csak az ország hivatalos nyelvén legyen címkézés, lehet ország hivatalos nyelve plusz English, angol, ez sem probléma. De az se probléma, hogyha az ország nyelvén van véleményem szerint. A multiplex mozi. Skilakakis kolléga már nincsen itt. Első olvasatban elfogadtuk ezt a módosítót, a preambulum bekezdésben, most ismét szavazunk róla. Még egyszer Rossi kollégára visszatérek. Egy felnőtt nő napi szükséglete. Ha jól értettem, a kolléga az ellen protestált, hogy itt felnőtt nő legyen. Legyen felnőtt férfiről is. Felnőtt nő esetében 2000 kalória. Azonban eh, ez az adat a felnőtt nőre vonatkozik. Hozzáírhatjuk a, azt, hogy a felnőtt nő szükséglete. És a személyes szükséglet ettől eltérhet. A férfiak napi energia szükséglete más. Ez például a kortól is függ a lefagyasztás dátumát is több kolléga említette. Itt is megvan az a probléma, hogy több komponensből áll egy élelmiszer. Erről még valószínűleg vitát fogunk tartani, tisztáznunk is kell a dolgot. Felmértük a szükségletet, tehát a lefagyasztás időpontja nagyon fontos például a hús esetében. A hús volt az oka a módosítónak esetleg a húsra koncentrálhatunk. Rossi kolléga megkérdezte, hogy mi az, hogy előre csomagolt friss termék. Ezt is meghatározza az egyik módosítóm. Itt kivesszük a nem csomagolt termékeket. De vannak például olyan termékek, amelyeket kisebb dobozban a szupermarketben meg lehet vásárolni, tehát például egy salátát felvágnak és zacskóba rakják, tehát az ilyen például ez az előre csomagolt friss termék. Itt a gyártó adatai szerepelhetnek, tehát például ha egy eh, szupermarket egy bizonyos gyártótól vesz terméket, felnyomtathatja a saját márkáját, azonban itt nagyon eh, ellentmondó érdekek is vannak, hiszen vannak olyan gyártók, akik azt mondják, hogy ne lépjen fel a saját márkánk neve ott, hiszen különféle szupermarket láncok számára termelünk, és különféle receptek léteznek, annak érdekében, hogy a nagykereskedő mit szeretne. És saját magunknak ártanánk, hogyha ragaszkodnánk ahhoz, hogy a saját nevünkön árulják a saját termékeinket. Tehát legyen a szupermarket láncnak egy saját márka neve is. Ezek a termékek általában olcsóbbak, mint a saját eredeti termékeink. És akkor az emberek nem vásárolnak a saját eredeti termékeinket, hogyha ugyanezt megkapják, ugyanezen a néven a szupermarketben. A mi eredeti termékeink drágábbak. Éppen ezért a szupermarketben más néven áruljuk a termékeket. De ez, ez tényleg így van. Furcsán hangzik, de tényleg ez a helyzet. Éppen ezért erre ügyelnünk. Az utánzatok jelölése, Krista Klász szólt erről. Hát rá lehetne írni, hogy pótsajt. Nem lehet ilyet, hogy pótsajt, mert a sajt kifejezést nem lehet használni egy olyan termékre, ami nem sajt. Ez a probléma. És lehet összeragasztott sonkát is venni, vagy egy sonka utánzatot. Az nem sonka, az valami ragasztmány. És ez rögzítésre is került. Éppen ezért itt eléggé zavaros vizekben evezünk, megpróbálunk megoldást találni, de remélem, hogy találunk megoldást. Úgy gondolom, hogy ezek a pontjaim. Még egy utolsó megjegyzést tennék. Az a véleményem, hogy sürgősen le kellene zárnunk majd a második olvasatot. Nicht, ähm, darauf És ne azon fáradozzunk, hogy ez az anyag egyeztetési eljárásra kerüljön. És nem szabad attól sem befolyásolnunk magunkat, hogy pozitív eredménye lesz az egyeztetésnek, de ez a probléma. Tehát az egyeztetés zátonyra is futhat, hogyha túl messze vannak egymástól az álláspontok. De meg vagyok győződve arról, hogy a második olvasatban megtaláljuk a szükséges kompromisszumokat a miniszterek tanácsával is. És hogyha a kompromisszum zátonyra fut, akkor legalább tíz évet vitázhatunk megint a jelölésen is. Ezt azért nem akarhatjuk. Köszönöm. Most valóban kevés az időnk, de egy rövid megjegyzésre átadom a szót a kollégának. Igen, ez a származási ország származó termékek eh, címkézését illeti. Hongkongban elnököltem egy gyűlésen, ahol több mint 150 ország vett részt. Például, ha valamit eh, Kanadában eh, gyártanak, akkor ezt jelezni kell, úgyhogy nincs ok, hogy ezt ne jelöljék, nem fog ez többe kerülni. Lehet az például a bor esetében olasz bor, vagy francia bor, akármilyen bor. Nincsenek jogi akadályok ezt illetően, ami a VTO-t illeti ez Hongkongban is világos volt, bár Doha nem volt sikeres, de mégis csak kell származási ország címkézés, ezzel nincs gond. Elnök, köszönöm, nincs akkor ezzel gond. Most új vitát nem indítunk, mert nem sikerül befejezni a napi rendet. Az előadó megkapja egy pár a szót. Szöri kollégának muszáj, hogy mondjak valamit Biztos, hogy ez nyers termékeknél, friss termékeknél nem annyira nehéz, de a nagy probléma, amiről beszéltünk, az, hogy mi van a e, feldolgozott termékek jelölésével, és ez egy teljesen más történet. Itt eltérő vélemények vannak, e, valaki a húst akarja így jelölni, van, aki a fő összetevőt, és ez borzasztóan nehéz. Külön, többen aláhúzták a bizottság és a tanács részéről is, de erről még sok vita lesz. Köszönöm szépen, tehát április 19-én lesz a szavazás, és majd a júliusi plenárisra kerül. Megyünk tovább. Következő napi rendi pont, végrehajtási aktus, aktus a Fukushimai balesetet követően Japánból származó takarmányokról és élelmiszerekről. Már is megadom a szót Frú a bizottság képviselőjének. Köszönöm, elnök úr. Hogyan tudja, Barózó elnök úr múlt héten Strasbourgban bejelentette, hogy az intézkedéseinket, amelyeket 11. március 25-én hoztunk, összhangba hozzuk azokkal az intézkedésekkel, amelyeket a japán hatóságok hoztak a fukushima balesetet követően. A bizottság tegnap elfogadott egy módosítást a biztonsági intézkedésekről, és itt a japán hatóságok által megadott szintekből indultunk, ki jódium és cézium vonatkozásában. A Japánból importált élelmiszerre és takarmányra, tehát ugyanaz vonatkozik majd, mint a japáni belső belföldi piacon. Az a kritika ért minket, hogy a japán szintől eltérő értékek olyan veszélyt jelenthetnek, hogy akkor majd azokat nem lehet a japán piacon el, a piacra eladni. Ez az új intézkedés nem jelentse semmi különöset, tehát a Japánból származó élelmiszereket tanúsít, van, hogy nem érkeznek a szennyezett területekre ezek a termékek, és ugyanez vonatkozik az import követelményekre is, a belépési pont tagállama köteles ezeknek a követelményeknek megfelelni. A kiigazítás kapcsán meg kell állapítanunk, hogy a kockázattal arányos kell, hogy legyen az intézkedés. Azt is leszögezhetjük, hogy Japán kezdettől fogva tájékoztatta az Európai Bizottságot az általuk megtett intézkedésekről. Hivatalosan is megerősítették a bizottságnak, hogy soha nem engedélyeztek olyan termékeket, amelyeket a japán piacon nem lehetne forgalmazni, tehát ezeket az EU-ba se engedték az ilyen termékeket exportálni. És ahogy mondtam, megvan a koherencia az export előtt Japánban elvégzett ellenőrzések, illetve az itt Európában elvégzett ellenőrzések között. Eredetileg is azt gondoltuk, hogy vagy majd az átmeneti intézkedésekre határoz meg szinteket, de most már világossá vált, hogy hosszabb időszakra megmaradnak ezek a szintek eh, Japánban. Szeretném azt is aláhúzni, hogy a tagállamok jelenleg a Japánból érkező importot meg, megvizsgálják, és az eddig látott eredmények a legtöbb esetben azt mutatták, hogy vagy a nem detektálható tartományban, vagy pedig nagyon a kismértékű aktivitást lehetett kimutatni a vizsgálatok során. Barozó elnök azt is elmondta, hogy az EU 3954-es számú rendeletében meghatározott szintek alapja az elmúlt hónapban tudományos szakvélemények, kiadott szakvélemények lesznek. Parancsoljon képviselőasszony. Köszönöm. Szerencsére egyre kevesebb példa van erre, de ez megint egy példa arra, amikor a bizottság úgy tűnik, hogy teljesen elvesztette a realitás érzékét és az ember közeliségét azt kell, hogy mondjam, hogy hát szót se jutottam, kapkodtam a levegőt, amikor először láttam, hogy az Európai Bizottság egy 25 éves szabályozást vesz itt most elő, és azután azt mondja, hogy hát ez, ez modern, ezt most is lehet alkalmazni. Egy dolgot azért szögezzünk le. Itt most nem csak arról beszélünk, talán arról is, de nem csak arról, hogy milyen határértékekre mondják azt a tudósok, hogy veszélyesek az egészségre nézve. Ezt már régóta tudjuk, hogy, és Európában a tudósok ebben egyetértenek, amit az EFSA a múltban ajánlásként kiadott, azért azok néha vitatott dolgok, akár a GMO-kra vagy másra is gondolhatunk. Tehát, hogyha egy ennyire érzékeny kérdésről van szó, mint amilyen, hogy céziummal, vagy jóddal, vagy mással szennyezetek, élelmiszerek, amikor az egész európai közvélemény talán kicsit túlzottan is fél és aggódik, és kérdezi, hogy most vehetek-e ist, vagy mi van a zöld teával, esetleg az is radioaktív szennyezettséget tartalmaz. És akkor egy Csernobira kiadott szabályozással áll elő a bizottság, ami már akkor sem volt teljesen megfelelő, tehát szó, szó sem jutok, egyszerűen talán a főigazgatóság egy kicsit jobb lenne már, hogyha Eh, az európai valósághoz is eh, kicsit kapcsolatba kerülne, és a normalitással és a képviselőkkel is kapcsolatban lenne és, magá, és talán rájönnének arra, hogy ha, hát, ha nekünk sokkal lazábbak a határértékeink, mint, mint japánoknak, jaj, hát ez remek ötlet, erre a GD is rájöhetett volna, és ehhez nem kellett volna az, hogy a bizottság elnöke szóljon erről. Hogy magyarázzuk meg ezt a közvéleménynek? Ez egy annyira gyenge teljesítmény a bizottság részéről, és ez egy, ez egy összesített ostobaság, bocsánat, hogy így ilyeneket mondok. Sokszor nagyon nagyon szeretem a bizottságot, de most nagyon rossz munkát végeztek, és köszönő viszonyban sincs a valósággal az, amit most csinálnak. És elnézést kérek, hogy most ezt önt ütöm, tulajdonképpen a bizottságot kellene, ez a minimum, amit meg kellene tenni, hát rá kéne jöjjen az egész bizottság, barozó és hogy neki kéne eljönni, és azt mondani, hogy hát ez borzasztó rossz eh, imázsunk lesz, ugye a japánoknak nagyon szigorúak a japán határértékek, nekünk pedig lazábbak, gyengébbek, hát akkor menjünk, hogy menjünk haza, és hogy mondjuk azt, hogy ugye a, az elővigyázatosság elvét alkalmazzuk mindig, de ezt sok tudós sem érti, el kell nekik magyarázni, hogy mi a precautionary principle, az EFSA-nál is sokszor ezt el kell magyaráznunk, tehát mielőtt a jövőben valamit csinálnak, háromszor is gondolják meg, hogy talán a többi főigazgatósággal is kellene konzultálni, meg a, a kép, akik rendszeres kapcsolatban vannak a képviselőkkel, és a képviselők a saját választópolgárékkal, hiszen ez most nagyon észszerűtlen, amit történt. Grosztett képviselőasszony. Köszönöm, elnök úr. Egy-két kérdést szerettem volna feltenni, nem tudom, hogy reálisak-e, de ami a csendes óceánban való radioaktivitás szintjét illeti, a halak utazgatnak, helyet változtatnak, néha igen nagy távolságokat tesznek meg. Kérdezem, hogy fogjuk-e a halakat, fogják a halakat figyelni Japán térségében, de mi történik például Korea és Kína térségében? Szinte csak ezer kilométer távolság van Japán és Szöul között. Tudjuk, hogy az uralkodó széltől is függ mindez, de ez problémás, és meg lesz -e minden garancia a halászat szempontjából még távoli vizeken történő halászat esetében is találhatnak, kifoghatnak fertőzött halakat. Úgyhogy ezt a kérdést szerettem volna feltenni az Európai Bizottságnak. Igen. Ezt nem tudom, hogy a bizottság meg tudná -e ismételni, hogy milyen jogszabályról van szó, mert a tanács nem fogadott el, nem fogadta el azt a rendeletet, ami itt szóba került. 25%-os küszöbértékeket nem tudunk átvenni, mert ez olyan rendelet, amit már 25 éve nem is alkalmaztak. Ott van a Csernobili rendelet, ami betiltotta az importot az összes harmadik országból de biztos kell, eh, hogy legyünk abban, milyen küszöbértékekről van szó, és eh, reménykedni kell abban, hogy ezeket nem emelték. Nagyon kevés volt erről a közlemény. Ezek régi küszöbb értékek, 25 évesek, és mit mondott a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség? hogyha ugyanazt a politikát alkalmazzuk az ólom esetén, akkor nagyon magas küszöbértéke lennének az ólomról, de közel ezeket megváltoztattuk, mert új tudományos eredmények születtek. Hogyha néhány ember igen magas dózist kap, az egy dolog, vagy pedig sok ember kis dózist kap. A lényeg az, hogy hogyan értékeljük a kockázatokat, és hogyan határozott meg a kockázat szintjét. Az immunrendszer mennyire terhelik meg. Néha egy kis plusz terhelés már átlendíti a dolgokat, és betegség keletkezik az USA-ban is megvannak a küszöbértékek. Az jó, hogy az EU gyorsan reagált arra, ami Japánban történt, de úgy gondoljuk, hogy most állandó változások kellenek a rendeletben, állandóan frissíteni kell, és felteszem a kérdést, mert a cézium nem fog eltűnni. Mi a tervük, milyen állandó megoldást vezessenek be erre. Én általában nagyon örülök, hogyha szíthatom a bizottságot egy kicsit, de most azért a helyzet nem az, ahogyan ezt itt leírták nekünk. Európában 26 éven keresztül nem volt szükségünk egy ilyen szabályozásra. Ezt ugye Csernobyl után alkottuk meg, amikor feltételeztük, hogy az Európai Unióban is lehet valamilyen baleset, és az Európai Unióban viszonylag magas lenne a sugárzás, és hogy egyáltalán akkor is lehessen enni valamit, nagyon magas határértékeket határoztunk meg, hogy ez jó vagy rossz, ezt most nem lehet megítélni. Hogy most ezt a fiókból előkapta a bizottság, ezt az anyagot, ez szerintem helyes volt, mert hogyha ezt nem tette volna meg, akkor most semmilyen szabályozás nem lenne. Tehát ez a lépés helyes volt. Hogy az elmúlt húsz évben ezen nem dolgoztak, ezt személyre lehet hányni a bizottságnak, de izgatottan várnám, hogy majd milyen lesz majd esetleg egy átdolgozott anyag eredménye, nem lesz nagy különbség talán. Dagmar, elég régóta ismerjük már egymást, a zöldek barátja és Florenc, és azt hiszem kifogást emelt a dátum miatt, és a körülmények sem tetszettek nekik, de hát azért, hogy a bizottság lenne itt most a rossz fiú, ezt én nem így látom. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne lehetne aktívan, intenzíven ezen tovább dolgozni, de ebben az esetben rokon szenvezem a bizottsággal, és nem akarom szidni a bizottságot, Dagmar, ma én általában e- kifogásokat szoktam venni, ma nem. Pródi képviselő. Köszönöm szépen. Én is tulajdonképpen szerettem volna utalni arra, hogy mindenképpen szükséges az, hogy azt alkalmazzuk, azokat a tapasztalatokat, amelyeket már Csernobil kapcsán nyertünk. Tehát, hogy ezt az anyagot kell elővenni. És azért ehhez hozzátenném azt, hogy mindenképpen teljes képet kell tudnunk alkotni arról, hogy milyen mértékű rádióaktív sugárzásnak van kitéve a lakosság, milyen dózisokról beszélünk. ez nagyon fontos tudni a kockázatok kapcsán, eh, amikor az élelmiszerek elfogyasztásáról beszélünk. Különösen alaposan és eh, nagy elővigyázatossággal kell megvizsgálni bizonyos élelmiszerek esetleges szennyezettségének a kérdését és beszélünk kell a hús, a hal csomagolásáról is, amikor például konzerv dobozban konzerv halat vagy húst vásárolunk, ez is hozzájárulhat a radioaktivitás terjesztéséhez, ez a csomagolás mód, ezért egy holisztikus megközelítésre lenne szükség. Tehát egyrészt foglalkoznunk kell azzal, magával a szennyezettséggel, a, az, hogy az élelmiszerekbe bekerült-e eh, radioaktivitás, és hogy ezeket az élelmiszereket esetleg elfogyasztják-e az emberek, és eh, meg kell határoznunk a belső dózist, eh, hogyha ilyen szennyezett élelmiszereket fogyasztunk, akkor ezt pontosan kell tudni. Csernobili tapasztalataink alapján ezt meg tudjuk tenni, de azt is világosan kell látnunk, és egyetemen ki kell mondanunk, hogy most itt valószínűleg azért lesznek különbségek, ami a radioaktív elemeket illeti, hogy milyen mik szabadultak ki, itt más radioaktív anyagokról beszélünk, mint Csernobil esetében, más lebomlási időkről is beszélünk valószínűleg. Jó lenne, hogyha a bizottság kicsit jobban elmagyarázná, hogy eh, hogyan kívánja azért kiigazítani a mostani helyzethez ezt, ezt a korábbi helyzetet, hiszen eh, azért sok a különbség Fukushima és Csernobil között különösen ami a tovább feldolgozott élelmiszereket illeti, és a, ami a konzerv élelmiszereket illeti. Eh, mindenki hozzászólt, aki akart, ismét megadom a szót a bizottságnak. Köszönöm, elnök úr. Tudomásul vettem a bírálatot, de szeretném kiavítani, hogy itt nem EFSA, nem az EFSA, hanem az Euratom szakértői állapították meg a különböző küszöbértékeket. Mit kíván tenni a bizottság a halak lehetséges szennyeződés ellen a csendes utcáni térségben. A múlt héten a tagállamok szabályozó bizottságai összeültek, és a gyors riasztási rendszer számára ajánlásokat fogalmaztunk meg, és a tagállamok is azt ajánlották, hogy nyomon kell követni, figyelemmel kell kísérni a partmenti halászatot, valamint az EU-ba belépő halakat, még eddig nem történt jelentés fertőzött halakról, de a tagállamok a beszállított halat ellenőrizni fogják. A múlt héten vitattunk meg, és tegnap fogadtunk el egy anyagot, ez a partmenti részeken található halakra vonatkozik, és ezeket a területeket a japán hatóságok kontrollálják, mielőtt még az EU-ba való export megtörténik. Tehát ennyit szerettem volna mondani a halászatról, a halakról az érintett területen. A másik a küszöbértékek, a 3954-es rendeletről van itt szó, a szakértők megkérik, hogy ismételten vizsgálják meg ezeket az értékeket a következő hetekben, hónapokban, jelen pillanatban, vagy ezzel a 3954-esben szereplő értékekkel kell dolgoznom, vagy pedig a Japán által megállapított küszöbértékekkel a másik a konzervben található, vagy konzervált élet, ételek, konzervek. Erre ugyanaz vonatkozik, mint minden más típú élelmiszerre, ami Japánból érkezik, vagy a csendes óceán térségből, például tőkehal esetén, vagy a haj, hajókon, amelyeken feldolgozzák a halakat, ott is ezeket az ajánlásokat megkapják. Másik kérdés. Én azt kérdeztem, Dagmar is, és jó magam is, hogy nem örülünk annak, hogy csak a juratom szakértői foglalkoznak az értékekkel, onkológusok, más szakértők is kell, hogy ezzel foglalkoznak, akik nem kapcsolódnak a nukleáris iparhoz ott van az EFSA, és ott vannak más szakértők, akik nem kapcsolódnak az atomiparhoz. Ez volt a kérdésünk. Bizottság. I was just talking to my colleague from DG Energy. Az energia igazgatóságbeli kollégámmal beszéltem, hiszen ő a szakértő. Ezen szakértők között szerepenek olyanok, amelyeket ön említett, tehát nem csak technikailag, technikai értelemben mérnökök, hanem különböző tudományos területeket fednek le. De jelen pillanatban a Szankó és a bizottság nem kívánja az EFSA-t bevonni ebbe a témába. Dagmar. Még egyszer világosan leszögezném, az előbb EFSA-t mondtam, az EFSA tulajdonképpen lehetne illetékes, de az iparággal, a vállalatokkal is foglalkozunk kell. Én az EFSA-t azért említettem példaként, mert a tudósok, amikor határértékeket határoznak meg, gyakran igazából más dolgokat vesznek figyelembe, és az elővigyázatosság elvével nincsen, nincsenek sokszor tisztában. Szeretném sürgetően és határozottan felkérni önöket, és az Energia a dolgozó kollégáit is arra, hogy garantálják nekünk azt, hogy amit eh, az Euratom eh, kiváló eh, szakértői elfogadható határértéknek tartanak, az politikailag elfogadhatatlan, hogyha ezek a határidők alacsonyabbak, mint a világ más régióin, különösen Japánban meghatározott határértékek. Ezt az üzenetet továbbítani kell, ezt meg kell fogalmazni feléjük, mert hallottam, hogy a bizottságnál is nagyon sokan csodálkoztak azon, hogy Csernobil óta semmi nem változott, ugye akkor jók voltak ezek a határértékek, biztos most is jók és hogy csökkentsük ezeket a határértéket, vagy hát ugye erősítsük, szigorítsuk, e- erre nincs készség. Ez az az üzenet, amit mindenképpen továbbítania kell, és e, itt a közvéleményt illetve az Európai Parlamenttel nem lehet megetetni semmi olyat, ami lazább, kevésbé szigorú, mint Japánban, vagy a világ más részein. Peródi képviselő. Nos, valamit azért meg szeretnék tisztázni. Amikor fiatal voltam, ez már jó régen volt, néhány évtizeden keresztül foglalkoztam a radioaktivitás, a nukleáris biztonság kérdésével. És ennek alapján szeretnék eh, némi tájékoztatást adni. Az Euratom foglalkozik eh, bizonyos előírások alkalmazásával is, ez azonban teljesen független attól, ami a vállalatoknál, az iparban történik. A radiológiai védelem kapcsán. Itt a két dolog egymástól független, és a létezik egy szakmai bizottság, amely nagyon fontos szerepet játszott akkor, amikor meg kellett határozni az alkalmazandó kritériumokat, illetve egységeket, a mérésekhez szolgáló, alapú szolgáló egységeket. Most miután hatalmas károsodást okozhat a sugárfertőzés az emberi szervezetben is, még kisebb dózis esetén is nagyon súlyos károkat okozhat egy alacsonyabb dózis is, ezért az emberi szervezettel kapcsolatban Pontosan meg kell határozni, hogy az kitettség milyen mértékű volt, és azután exponenciálisan, hatványozottan kell számítani, a, számolni a e, sugárzási értékekkel. Ugyanis e, e, foglalkozni kell azzal a valószínűséggel is, ami egy esemény bekövetkezte, illetve a sugárdózis között áll fenn ezekkel a kérdésekkel is foglalkozni kell, hiszen itt olyan károsodásokról van szó az emberi szervezetben, amelyek közvetlenül összefüggenek a nukleinsavak struktúrájával. Itt akár genetikai károsodásokról beszélünk, tumorképződésről, és gondolom azt mondani se kell, hogy ezek az alapos megfontolások kizárólag tudományos vizsgálódás alapján határozandók meg. Itt mindenképpen objektívan kell részletesebben foglalkozni ezzel a kérdéskörrel. És ha elfogadásra kerül valamilyen szabályozás, az egész lakosságot érintő szabályozás, akkor ugye az Atom által elfogadott szabályok is az egész Európai Unióra vonatkoztak, mindnak minden lakosára. A bizottság kell még szólni ehhez. Feljegyeztem, ami elhangzott, és persze ezt az üzenetet továbbítom de hát én magam nem vagyok nukleáris szakértő, továbbítom ezt az üzenetet, és tisztában vagyok azzal, értem jól, amit Rod Bérend asszony mondott. Nagyon nehéz kommunikálni erről a kérdésről, hogyha az általunk meghatározott szintek eltérnek a világ más részein alkalmazottól az euratomos szakértőket is tájékoztatni fogom erről. Rendszeresen, szinte hetente ellenőrizzük a tagállamok vizsgálatait, állandó kapcsolatban vagyunk a japán hatóságokkal, és foglalkozunk a tágabb környezetet, az egész csendes óceáni térséget érintő eh, kérdésekkel is. Lesznek további vizsgálatok, és biztosíthatom önöket, amint a leg kisebb bizonyítékunk lesz arra, hogy az intézkedéseink nem működnek, vagy nem kielégítőek, azonnal módosítani fogjuk a jelenlegi jogszabályt. Köszönöm. Köszönöm szépen. A koordinátorok fognak majd az eljárásról dönteni ma délután, és ezzel befejezzük a délelőtti ülést, majd délután folytatjuk. Viszontlátásra!